Uh, Jó reggelt! Szerintem elkezdhetjük. Nagyon örülök, hogy uh, itt láttam a legtöbb árnyék előadót a nagyon fontos első napi rendi pontunkhoz, és a többi eh, hozzászólós. És Prendegaszt asszony azt mondta, hogy az ápolónői szakmáról tájékozódott tegnap. Eh, aki póttagja, bizottságnak köszönöm őt abban a szerepében, hogy a um, Körzetvédelmi Szakbizottság véleményét fogja bemutatni, amely 10 órakor fog szavazni, hogy igyekszünk addig mindent lezavarni gyorsan. Megnyitó közleményként elmondanám, hogy az ülésünket a interneten közvetítik. Közöntöm tehát azokat a hallgatókat is, akik az interneten hallgatnak minket gondolom, hogy nagyon sok szakmai szervezet képviselőt érdekli az ülés, akiket nagyon örök, nagy szeretettel köszöntünk. emlékeztetem még önöket arra, hogy a honlapunkon minden információt megtalálhatnak az anyagokról, illetve elolvashatják hírlevelünket is. Tehát Nézzük meg az első napi rendi pontunkat. Azonnal átadom a szót a nagyon keményen dolgozó előadónknak, Bernadett Vernyónak, aki elnököm is. Előtte viszont köszönteném az Európai Bizottság képviselőjét, aki ezzel az anyaggal dolgozik, és nagyon alaposan áttanulmányozta a módosításokat, amiről a mi véleményét majd később elmondja a véleményét, megvitatjuk a többi módosítást is. Bernadett nyilván elmondja, hogy mi a véleménye ezekről. Először megkérném Weisgeber asszonyt, hogy szóljon, szólaljon fel, hiszen 10 órakor szavaznia kell. Aztán megkérem Ligrik asszonyt, aki a szakbizottság egyik árnyék előadóit, majd Boszoly urat, és Tornel asszony is itt lesz hamarosan. Gustafsson úr is itt van, ha jól látom a GUE frakció részéről, én pedig meg McLarkin asszonyt helyettesítem. Szavini úrat is látom. Prendegaszt is jelent, asszony is jelentkezett. Tehát mindenki szeretne felszólalni. Nagyon kell figyelnünk az időt, 10 perc elmúlt 9, de remélem, hogy mindenkit meg tudunk hallgatni. Először is megkérem az előadót, Bernadett Vernyót, hogy nyissa meg a vitát. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkinek köszönöm. Először is szeretném megköszönni minden kollégának, különösen az árnyék előadóknak a munkát, mert nagyon jól ö, tudtunk együttműködni. Tegnap este volt az első ülésünk, és lesz még más. Ö, a szakmai képesítésekkel kapcsolt anyag tárgyalása során állandóan láttuk az állampolgárok és a szakmák képviselőinek az érdeklődését a mobilitással kapcsolatban hiszen ez a foglalkoztatás és a belső piac felvirágozását szolgálná. Ezt az érdeklődést a szakbizottságban is mutattuk, mert több mint 600 módosítót nyújtottak be a kollégák. Termész, szerencsére a tartalma ezeknek a módosítóknak lehetővé teszi a kompromisszumok, vagy méghozzá a jó kompromisszumok megtalálását. Ugyanakkor több időt igényel ez a munka. Épp ezért azt kértem a titkárságtól, hogy a belső piaci szavazást január 10-ére hajlasszuk el. Ez a dátum remélhetőleg a koordinátorok ülése alatt is ma este támogatásra talál. Általánosságban ugyan jelentős a módosítóknak a száma, de nem meglepetés, hogy milyen témákat tárgyaltak. Az első, ez a szakmai kártya. Ez több hónap óta tartó vita lehet az időtartamok, időpontokról beszélni, és ezekkel kapcsolatban sok módosító van. Ugyanakkor lehet a fogadó tagállamra hagyni ennek a meghatározását, ezek már is vonatkoznak azokra a szakmákra, amelyeknek automatikus elismeréséről van szó. Tehát itt kompromisszumokat találhatunk. Ugyanakkor kétségesebb, és nem is biztos, hogy annyira támogatnám, hogyha más kísérleti projekteket is bevennénk, mert ezek tovább késleltetnék ezt a folyamatot. Ez a kártya, ez önkénye, önkéntes, elektronikus, és elsősorban azért hatékony, mert egy olyan rendszert dolgoztunk ki, amely ezt segíti, tehát a költségeket is figyelembe kell venni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban sok módosítás van. Ez mindegyik szakma számára meghatározza a feltételeket, és nemzeti szakemberek konzultációját is feltételezi, hiszen a 86-os módosítóban emlékeztetek rá, hogy ez már korábban is megvolt, vagy ezek a feltételek megvoltak. Ugyanakkor én támogatom az elismerést, hiszen egy marad a, az egyetlen hatékony módszere annak, hogy a hatóságok az igényeknek megfelelően lépjenek. Emlékeztetnék arra, hogy a klasszikus elismerés egyetlen esetben sem jelenti a szakma gyakorlásának a jogát. Több kollégának van egy érdekes a 270-es és két másik módosítóban, azt kérik, hogy azok a hatóságok, amelyek nem szabályozzák a szakmákat, e, a diplomáknak az érvényességét kell, hogy ellenőrizzék. Egy másik fontos téma a részleges hozzáférés. Ez a részleges hozzáférés nagyon sok embernél az egészségügyi szakmákat vagy pedig a közbiztonságra hatással lévő szakmákat és az automatikus elismerési szakmákat külön kezelnék az árnyék előadókkal és a kollégákkal, akik együttműködnek velünk, megbeszélhetjük, hogy a nemzeti hatóságok dönthetnének, illetve a, a tiltást elhalaszthatnák, de esetenként kell mindegyik ilyen kérvényt eldönteni. A különböző szakmai gyakorlatok kérdését illetően azt hiszem, hogy szintén találhatunk kompromisszumot, ugyanis a módosítóknak szinte mindegyike a javadalmazás szintjének a csökkentését, illetve ennek eltörlését javasolták, de ennek lehet, hogy jogi akadályai lesznek, de lehet, hogy egy adaptált megoldást lehet találni. A közös képzési kereteket illetően meggyőződésem, hogy ez nagyon ígéretes eszköz, és tulajdonképpen megkerülhetetlen, épp ezért támogatom azt, hogy rugalmasabbá tegyük ezeket. A nyelvi ellenőrzés kérdése ugyanakkor elég kényes kérdés. Konszenzust látunk a, ennek szükségességéről és a hatóságoknak a ö, ö, feladatairól, de gyakorlati problémákat fog ez okozni. A riasztási mechanizmust illetően van egy kérdés, amely felmerül az ártatlanság vélelmének tiszt tiszteletben tartása és a biztonság kérdésének az összeegyeztetése területén. Itt is kompromisszumot kell találni. Ugyanígy McClarkin és Türimen kollégák módosítókat nyújtottak be a 36-as és a 75-ös módosítóról van szó, amelyet újból meg kell beszélni azért, hogy olyan megoldásokat találjunk, amely a betegeknek a biztonságát garantálja, anélkül, hogy a szakmáknak a jogait csökkenteni Nos, utolsóként az ágazati szakmákról szeretnék beszélni, elsősorban az ápolónőkről. Gyorsan kell megoldást találni a lengyel és a román ápolónők problémájára. Ugyanakkor a a képzési követelményeknek eh, a 12 évre való kiterjesztése továbbra is problémás, még akkor is, hogyha eh, párbeszéd folyik már több hét óta ezekről. Magam részéről, és Andreára nézek itt, egy kettős útnak a kérdése az továbbra is megosztja a véleményeket, eh, hiszen ez diszkriminációhoz is vezethet. EPP-s módosítók eh, viszont túlságosan homois, homályosak, hogy magas szintű eh, képzést biztosítsanak. Ugyanakkor ismételném, hogy nem egy kétféle képzésről van szó, eh, hanem arról, hogy tudnunk kell, hogy, az, hogy ez az ápolók eh, szakmai gyakorlatának megfelelő-e ma. Épp ezért érdekes lenne, hogyha utalnánk a ebben az irányelvben az ilyen duális képzési formákra, még akkor is, hogyha nem feltétlenül kell a meghatározása ennek. Nem akarok túl sokáig beszélni, mert szeretném, hogyha a vitára lenne elő. Itt ez az áttekintés nem teljes. Én beszélhettem volna a közjegyzőknek, vagy az orvosoknak a szakmájáról, még akkor is, hogyha itt a nagy többség egyetért a parlamentben. E, tegnap este ugyanakkor elkezdtünk a, az árnyék előadókkal a vitát erről, hogy egy koherens parlamenti e, álláspontot alakíthassunk ki, és a szakmai képviselőknek az érdekeit képviseljük Tegnap, mint mondtam, tehát összeültünk az árnyék előadókkal, lesz eh, november 21-én Strasbourgban egy újabb, egy harmadik valószínűleg január első hetében lesz, és a szavazás remélem január 10-én lesz. Köszönöm szépen, most pedig önöké a szó. Köszönöm. Well, thank you very much. Köszönjük szépen, Bernadett. Nagyon egyértelműen elmagyarázott, nagyon sok módosítást és nagyon sok mindent á, végig tekintett. A koordinátornak el, el kell fogadni az új határidőt, de ön nagy, remekül elmagyarázta, hogy hogyan, hogyan lehet jó minőségű kompromisszumokat elérni és a szakbizottságként nagyon erőteljesen tudjuk majd képviselni, és ez nagyon fontos a következő, a vita következő szakaszában nem szeretném megelőlegezni, hogy hogyan zajlik ez majd tovább. Megadnám most a szót először is a Weizgerber asszonynak, aki a véleményét adja elő, hiszen neki tovább kell mennie, de nyilván ezzel a többi árnyék előadó egyetért. Kérem, hogy nagyon röviden mondja el a véleményét, hiszen haladnunk kell. Kérem, hogy mondja el, mi az álláspontja, és hogy mit közvetítene a szakbizottságnak. Köszönöm szépen, és köszönöm a megértését, elnök úr. Nem, akkor tényleg csak a leglényegesebb dolgokról fogok beszélni. Nagyon sok pontban egyetértés létezik, valóban a például a e, betegek hozzáférését illetően, ott kompromisszumra fogunk tudni jutni, tehát az egészségügyi szakmákról már nagyon sokat e, beszéltünk itt is, a, ezzel kapcsolatban a nyelvek kérdése is fölmerült, nagyon e, jó minőséget kell biztosítanunk, különösen az egészségügyi szakmákban, és ezen belül nagyon fontos, hogy a nem megfelelő nyelvtudás kérdését megközelítsük, aztán a szakmai kártya, kártyával kapcsolatosakat is támogatjuk, és általában az egész javaslatot pozitívnak tartjuk, hiszen a mobilitást fogja majd ez javítani, és nagyon nagy lépést tesz az egységes piac megvalósítása felé. Az ápolónők témája viszont nagyon fontos fordulópont, vagy vitapont ebben a jelentésben, hiszen hogyha a tanácsot nézzük, akkor nem csak német szempontból, hanem más szempontból, például Málta, Szlovákia, Hollandia, Magyarország és más országok, Luxemburg, talán Ausztria szempontjából is káros hatással lesz az irányelv akkor, hogyha nem fog megvalósulni az irányelv egyáltalán, hogyha nem tudunk egyességre jutni. Ezért tehát először is köszönöm, hogy ennyire nyíltan beszélünk mindenről. Nagyon jó a tárgyalások klímája, hogy úgy mondjam, Bernyó asszony. Ezért is a, a, a bevezetőjében felvett hangot nem tartottam annyira jónak, kicsit csalódtam. A korábbiakban sokkal jobb volt, nyíltabb volt a, a, a nem. Na most vannak olyan országok, ahol nincsen 12 éves alapképzés, iskolai, általános iskolai képzés, és emiatt ha ugyan így marad az irányelv ebben a formájában, akkor nagyon sok országban megakadályozzák a, a tanulóknak ehhez a szakmához való hozzáférést, és ez nagyon nagy probléma, különösen azért, mert Európában most nagyon nagy a fiatalok körében tapasztalt a munkanélküliség, 20%-nál is nagyon. És hogyha még több elméleti és még több gyakorlati oktatást követelünk, ahogy ez az irányelv tervezetben egyelőre létezik, akkor, akkor ez így nem lesz megfelelő. A, ugye van egy melléklet, ami szabályozza a képzésnek a tartalmát, és és az a probléma, hogy nem a kompetenciákra koncentrál eh, az irányelv, hanem csak arra, hogy az oktatásnak mi legyen a tartalma. Egyszerűen ehhez ragaszkodik. Eh, tegnap eh, Péter Líze a az egészségügyi bizottságban szintén azt mondta, hogy az embernek van, meg lesz az érettségie, véghez vitte az egészet, tehát végen, végbe ment, az, elvégezte a, a tanulmányait, és még mindig van egy sor dolog, ami, ami, amit nem tud, mert nem megfelelő a, a kompetenciája. Tehát a, nagyon sok olyan ápolónő van, aki nagyon szeretne külföldre utazni és on, ott dolgozni, ezért nagyon fontos, hogy az ő kompetenciájuk meglegyen. Na most nincs szükség arra, hogy ezt a duális duális megközelítést megtartsuk. Ma arról beszéltünk, hogy legalább tíz éves legyen a képzés. Én úgy gondolom, hogy ez nem azt jelenti, hogy, hogy duális ez a módszer. Ez az, hogy 12 éves legyen ez az oktatás, és hogy ezt harmonizáljuk, hát ez egy fölülről lefelé bevezetett harmonizáció lenne. Én nagyon remélem, hogy ezzel kapcsolatban konszenzusra fogunk tudni jutni, legalábbis a Környezetvédelmi Bizottság támogatja, itt többség van emellett. Én egyetértek a, tehát a jelentéstevővel, de hadd hangsúlyozom még, egy, még egyszer, hogy van egy olyan, hogy tíz éves elemi iskola és azon fölül három éves képzés, vagy van a 12 éves képzés. És tulajdonképpen az a fontos itt, hogy minden, minden ápolónőnek meglegyen a szükséges képzési szintje, tehát az a fontos, hogy a szövegben meglegyenek a megfelelő referenciák, és az árnyékjelentéstevők segí- árnyékjelentéstevőkkel együttműködésben így majd sikerül kompromisszumra jutni. Köszönjük szépen, mivel önnek el kell mennie. Bernadett hozzászólna ehhez, amit elhangzott? Mielőtt Weisgerber asszonynak mennie kell? Oui, très briève. Nagyon röviden hiszen erről már beszéltünk a zöld hét előtti. Valóban, amikor néztem a hatásköröknek a listáját, Nyilvánvalóan a 1977 és 2013 között nagyon sok terület nagyon sokat fejlődött, és nyilvánvalóan az ápolónőknek a munkája is megváltozott, tehát mindenképpen kell ezzel foglalkoznunk. De nem azt mondtam, hogy nincs szükség a kétutas képzésről, de ezt be lehet transzverzális módon venni az, az irányelvbe. Az egészségügyi szakmában, tehát az ápolónők szakmájában újra, kell, újra meg kell határozni a kritériumokat, mert különben nem lesz a harmonizáció lehetséges hiszen már is látjuk, hogy vannak diszkriminációk, az német ápolónőket nem fogadják bizonyos országokban, és nyilvánvalóan ez nem segíti a mobilitást és az állampolgároknak a helyzetét sem. Tehát nyilván kell egy kompromisszumot találni azért, hogy egy európai vonalát biztosítsuk ennek az irányelvnek, hiszen a vitáknak az eleje óta ez a téma állandóan terítéken van. Good. Well, anyway, we look forward to seeing the... Kíváncsi vagyok, hogy a Környezetvédelmi Bizottság milyen módosításokat nyújt majd be. Köszönjük a munkáját. Most pedig meghallgatjuk a saját szakbizottságunk árnyék előadóit. A felszólalókról Legrív Buzoly úr, Ruller asszony, két szót majd én, McLarkin Ma asszony nevében, Gustafsson úr. Nem, ő nem. Schwab úr, Pendegaszt asszony, Kracki asszony és Kreutz és Kreutzmann asszony kértek szót. Meglátjuk, hogy hogy, hogy alakul az időn. Kérek mindenkit, hogy nagyon rövid, röviden szóljon hozzá. Pont most láttam az ön nevét, nem figyelt. Legrív asszony, parancsoljon. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is tudatni szeretném, hogy úgy tűnik számomra, hogy igazán több időt szentelhetünk ennek a témának, többet, mint amit először terveztünk rá, hiszen ez a, az egységes piacnak a 12 prioritása közül az egyik, és ez biztosítja a növekedést. Tehát épp ezért jogos, hogy több időt tölthessünk a felkészüléssel és az, ennek az anyagnak az előkészítésével. Épp ezért a szavazást január 10-re halasztanánk el, ahogy Vernyó asszony is mondta. Azért, hogy a kompromisszumokat kiegyensúlyozott és igazságos módon oldhassuk meg. Tehát ma ugye 600 valahány módosítót nyújtottak be. Én szeretném a frakciómnak a ragaszkodását az irányelv legfontosabb rendelkezéseivel, rendelkezéseihez. Nyilvánvalóan a vélemények pluralitása a frakción belül is mutatkozik, de azért láthatjuk, hogy melyek azok az erővonalak, amelyik rögtön látszanak. Nézzük először az európai szakmai kártyát. Nem tartjuk észszerűnek, hogyha az időpontokat tovább kitoljuk. Nagyon sok módosító van ezzel kapcsolatban, de szerintem egy észszerű kompromisszumot lehet találni. Tehát egy konkrét eszközre van szükség, amely az első célkitűzés. Nagyon sok szakma és állampolgár kérte ezt a kártyét. Aztán az engedélyezést illetően, ahogy a jelentéstevő is mondta, sok megjegyzést és módosítót kaptunk. Szerintem ezt az engedélyezést meg kell tartani, hiszen ez az elv és a gyakorlat az EPP állandó követelésének, tehát az egyszerűsítés, gyorsaság, stb. elveinek felel meg, tehát hogy egy európai munkaerőpiacot hozzunk létre ennek segítségével. Aztán más intézményekben eléggé bonyolult vita folyt erről, elsősorban a tanácsban, hiszen a mozgás teret minél hosszabb ideig mindegyik intézmény nyitva akarta tartani, hiszen a hagyományos elismerés az létezik már egy idő óta, de a klasszikus elismerésnek a lehetőségét azt meg kell továbbra is tartani. A két hetes időtartamnak a felfüggesztése, hogyha további információkra van szükség. Itt az egészségügyi szakmákról van szó. Tehát e, a visszaélések elkerülésére lehetőség van ennek az időtartamnak, időhatároknak a felfüggesztésére. a az eredeti tagállamnak épp ezért egy héten belül kötelező további információkat szolgáltatni. Továbbra is az európai szakmai kártyával kapcsolatban a segítségnyújtási központok, amelyek a kapcsolattartó pontok, nem rendelkeznek megfelelő kompetenciákkal, hatáskörökkel, hogy ezt az európai szakmai kártyát kibélcsássák. Több kolléga is, Korádza Bild kolléganők köz, köztük tett megjegyzéseket, olyan országokra, ahol a szabályozott szakmák eléggé ritkák, és az európai szakmai kártyát pont az ilyen helyzetekre kell felhasználni, tehát hogy ez az elismerésnek egy eszköze lehessen. tehát azon országok számára, ahol ezeket a szakmákat nem szabályozták, a módosítók segítenének. Van sok módosító, amelyek az részleges hozzáférést vagy a részleges szakmai gyakorlást szabályoznák, és ezt kivételként kezelik. Épp ezért én azt javasoltam, hogy az automatikus, tehát a feltétel nélküli elismerést igénylő szakmákat ebből zárják ki. Ez a bizonyos részleges gyakorlás Például az ápolónők esetében több módosítóban is terítékre került, de szerintem ennek az e, irányelvnek a szellemével nem egyeztethető össze, hogy bizonyos szakmáknak a részleges gyakorlásáról legyen szó, és a jelentéstevő sem támogatja például, hogy a közjegyzőket belevegyük ebbe az irányelvbe, ha csak kifejezetten nem zárják ki őket ebből, ennek a, az irányelvnek a hatájából. De ez nem lenne szerencsés. A szakmai gyakorlatokat illetően azt hiszem, hogy mindenki egyetért ez azzal, hogy e, ezt meg kell tartani az irányelvben. Magam is nyújtottam be ezzel kapcsolatban e, módosítókat. nem szóltam ugyaneznek a, hogy a fizetett vagy nem fizetett jellegéről. A Környezetvédelmi Bizottságnak, aki véleményt adott be ezzel kapcsolatban, a módosítóival kapcsolatban, vagy a véleményével kapcsolatban az ápolónők témájához megpróbáltam olyan módosítókat benyújtani, amely a képzésükkel kapcsolatos, itt nem csak Németországra gondolok. Értem, amit Vernyó asszony mond, hogy figyelni kell ennek a kettős elismerésnek a részé, a, a rendszeréről, Ugyanakkor a módosítónkban már megpróbáltunk a kompromisszum felé elmenni, és megpróbáltunk együtt egy jó, intelligens megoldást találni. Ennek a duális képzési rendszernek, amely több tagállamban is létezik, e, a kérdése nemzeti kompetenciába hatáskörbe tartozik. és ezért ebben az irányelv tervezetben ezzel is foglalkozni kell. Ennyit akartam mondani, biztos vagyok benne, hogy együtt jó szándékokkal egy időn belül megtaláljuk a kielégítő megoldást a belső piac és az állampolgárok számára. Köszönöm szépen, Buzoly úr következik. Köszönöm, elnök úr.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 tehát én támasz, támogatom Verny, az, Vernyó asszonynak a javaslatát, hogy januárban szavazzunk ezekről a kérdésekről. Gyorsan megpróbálom tekinteni kevesebb, mint öt percben a kérdéseket. A közjegyzőket illetően már szóltam többször, épp ezért most csak annyit szeretnék mondani, hogy a közjegyzőket a közhatóságok nevezik ki, és e, a közokiratok, amelyeket ők állítanak ki, e, ugyanolyan e, közokiratok, mint a, a többiek. Meg kell épp ezért jegyezni, hogy a közjegyzők által nyújtott szolgáltatások nem olyanok, mint a többiek, épp ezért ki kell zárni ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanakkor a, bizt, a, a betegek biztonságának a kérdésével foglalkozni kell, és szerintem az IMI rendszert csak akkor lehet igénybe venni, hogyha már nem gyakorolhatja a szakmáját ez az ember, és tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét. A szakorvosoknak a képzését illetően benyújtottam egy módosítót a képzésüket illetően. Vernyó asszony a szülésznők esetében már megoldotta ezt a kérdést, és nem tudom, hogy az orvosok és a fogorvosok kérdésében ugyanezt meg lehetne tenni. A, itt felismer, felmerül a betegek vizsgálata, kezelése kérdése. Tehát össze kell hasonlítani a különböző kérdéseket. Hogyha a román és a lengyel rendszert nézzük, akkor az ápolónők képzésében, képzését illetően nem hiszem, hogy kedvezőtlenebb rendszert kellene létrehozni, mint a 33-as cinkben lévő. Romániában az eredeti képzés magas színvonalú volt, és gyakran ezt a további képzések kiegészítettek. Három éves az alapképzés, tehát ez 4600 órát jelent. És ezt a képzést aztán kiegészítik eh, specializált egyetemeken különböző szakképzésekkel. A eh, a továbbképzés is kötelező a szakma gyakorláséhoz. Van egy államtitkár Romániában, aki még nem találta, nem, nem találtak olyan esetet, hogy szakmai hibát követtek volna el a román ápolónők más országokban. Az irányelv 33a pontjában 4800 szakmáról van szó, amely garantálja az egyenlő bánásmódot az ápolónők számára, hiszen hogyha ezt nem tartanánk meg, akkor az e, irányelv újabb átdolgozásáig kedvezőtlenebb lenne a helyzet az ápolónők számára. Azt hiszem, hogy más szakmák esetében eh, az ICTS krediteket illetően eh, nem egyfel, megfelelő, nem egyforma a megküzelítés. Tehát épp ezért óvatosnak kell lenni. Az alapképzést illetően, eh, hogy ugyanolyan képzést fogadjunk el, vigyázni kell, hogy ne duplázzuk meg a különböző képzési formákat. Tehát nem tudom, mivel hogy ez már megvan, akkor ezt miért ne lehetne kiterjeszteni más egészségügyi szakmára szakmákra. Köszönöm szépen Vernyó asszonynak és a többi kollégának, hogy ilyen kedvező szellemben állítak hozzá ezekhez a kérdésekhez, és így a szakmák mobilitását növelni tudjuk. Uh, thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Rőler asszony következik. Köszönöm szépen, látjuk, hogy sok mindenben egyetértünk. Szeretném mindenki, hogyha a, erősítenénk a belső piacot, hogy ez közös munkaerőpiacá válhasson, de szeretném aláhúzni, hogy ezt nem fogjuk el, elérni, hogyha nem hogyha nem, hogyha kompromisszumokat nem fogunk tudni elérni. Németországban például a, az ápolónők körében is van egy ilyen félelem, hogy ez az irányelv majd ront a helyzetükön. És ezeket az aggodalmakat figyelembe kell vennünk, mert ha nem veszük figyelembe őket, akkor az irányelv felülvizsgálata nem lesz sikeres. Tehát az érintetteket be kell vonnunk a munkába úgy, az az érzésem, hogy most fölülről megpróbáljuk eldönteni, hogy a kettős duális oktatásnak mi legyen a helyzete, de a döntés alapján nem lesz jobb, hanem csak rosszabb lesz a helyzet, és ezt nagyon át kell gondolni, amikor beadjuk a módosító indítványokat, illetve tárgyalunk ezekről, hiszen hogyha megerősítjük a duális képzés helyzetét, akkor ezzel nagyon fontos jelzést küldünk a munkanélküli fiataloknak. És nem csak a definícióját kell meghatározni, hanem részletesen meg kell határozni ennek a körülményeit is. A szakmai kártyákat is meg kell erősíteni, és nem csak az ápolónők, hanem más szakmák körében is, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy önálló, hogy önkéntes legyen ennek a birtoklása. Ezen kívül az is nagyon fontos, hogy nem a származási ország elve érvényesüljön. Nagyon fontos vitáról van tehát szó még az ápolónőkről annyit szeretnék mondani. Szerintem természetesen mindannyiunk érdeke, hogy minél magasabb, minél jobb legyen a színvonal. Nem is erről vitázunk, hanem arról, és ezzel tisztában kell lennünk, hogy ezzel kapcsolatban mi, milyen megoldások léteznek, hogy, hogy egyoldalúan meghatározzuk a, az oktatás hosszát, hosszát, időtartamát, vagy csak a kompetenciákat, illetve a végcélt határozzuk meg, és megengedjük azt, hogy minden ország saját maga határozza meg, hogy hogy éri ezt el. Nagyon fontos ezen átgond, elgondolkodnunk a felülvizsgálat során, hiszen fontosabb lenne, fontos lenne a rugalmasság elérése, mert akkor sokkal jobb eredményeket fogunk elérni. Uh, Köszönjük szépen. Hadd egészítsem ki. McClarkin asszony sajnos nincs itt ma. Hadd uh, fussam át az ő jegyzeteit, hadd mutassam meg, hogy az én frakcióm uh, mind dolgozott. Szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Rüller asszony mondott, az irányelv körű alkalmazását illetően, a, és a szabályozott szakmák számát illetően. Um, meg, amely aránytalanul akadályozhat más országokat a hozzáféréshez, hiszen nincsenek beiktatva megfelelő rendelkezések. Ha megnézzük a az irányelv kontextusát abból a tekintetben, hogy mennyiben segítje ez a mobilitást. McLarkin asszony számos gyorsító módosítást nyújtott be, szeretné, hogyha a tagállamok nemzetiség alapján nem akadályoznák a hozzáférést amely a közérdekét is szolgálja. És ugyanígy a képzési feltételeket illetően szám, vannak különbözőféle hagyományok az egyes tagállamokban, és a rendszernek sokkal inkább ö, eredményorientáltnak kell lenni, mint folyamatorientáltnak, és ezt nagyon fi- egyértelműen meg kell fogalmaznunk, különösen az ápolónők képzését illetően. Ami az egészségügyi szakmákat illeti, nyilván önök is ismerik eh, McClarkin asszony által eh, eh, használt szót, az, ér, az értesítési mechanizmust, amely nagyon fontos a, a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások igénybevételénél az egész támogatás és a munkaerők munka mobilitását áshatja alá ez a helyzet, akkor, hogyha nincs megfelelő felügyelet. Ez nagyon fontos lehet. Az európai szakmai kártyát illetően nyilván önök is tudják, amit Miss McClarkin asszony mondott erről, ő azt mondja, hogy ennek önkéntes eszköznek kell lennie, azonban támogatni kéne ennek a használatát. Rendelkezésre kell álljon kérésre, azt kell elérnünk, hogy eh, ennek a költsége ne legyen aránytalan, eh, és alátámasztva valamiféle költséghatékonysági elemzés, és a eh, illetékes hatóságokra kell bízni ennek a kiállását, de nem lehet, hogy aránytalan legyen ennek a használata, valamint ennek a kártyának a kiadási ideje legyen realista. Van még egy szempont, amit még nem említettek, és ez kapcsolódik azokhoz, amelyeket már korábban említettek a szakmák fejlődését illetően, különösen a ápolónők szakmáját illetően a modern orvoslásban. A társadalmi elláti rendszerekben egyre nagyobb teher nehezedik a specialista ellátásra, különösen az idősek ellátására, és ebben az esetben el kell ismernünk a megfelelő képesítéseket annak érdekében, hogy a betegek biztonsá, biztos, biztonságát um, alátámaszthassuk. A részleges hozzáférés kérdésében óvatosaknak kell maradnunk, és uh, McClarkin asszony módosítása is ezt támasztja alá. Ő azt gondolja, hogy e, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, szelektívnek kell lenni. Ami a továbbképzéseket, frissítő kurzusokat illeti, észszerűnek tartjuk olyan szakmák esetében, ahol az, az, dolgozók hozzá akarnak járni a saját képzésük költségeihez. Vannak mechanizmusok, amelyek azt biztosítják, hogy ezek a költségek ne legyenek aránytalanok. Végül fontos megemlíteni hogy továbbra is alapos vitát fogunk folytatni a tagállamokkal a meghatalmazáson alapuló jogi aktusokról, és ezt tükrözni fogjuk állásfoglalásunkban is megfelelő szintű konzultációval az érintett felekkel, így tudunk átláthatóságot biztosítani. Ez az összefoglalja a konzervatívok módosításainak még 5 percünk van a szavazás előtt. Lehet, hogy egy kicsit lettok abból csípni. Van néhány kollega, aki fel akar szólalni, és árnyék előadók, és itt van Schwab úr, Prendegaszt asszony, Koracabét asszony, Kreuzmann úr, Sadamonsz és Weiler asszony. Azt kérem önöktől, hogy Azt kérem önökhöz, mindenki szorítsa hozzászólását két percre. Lesz még más alkalom, hogy véleményüket megbeszéljük, hiszen november 26-án is erről vitatkozunk, tehát lesz további lehetőség a kompromisszumok megvitatására. Kérem, hogy mindenki maximum két percben foglalja össze véleményét, azzal sokat segíteni. Weiler asszony, elkezdjük. Parancsoljon. Schwab. Schwab úr, bocsánat. Thank you very much, Chairman. Maybe you can deduce this from my... Köszönöm szépen. Tegnap is itt voltam már az ülés eleje óta, úgyhogy ha megkérhetném, akkor két és fél percet szólnék. Egy sor kérdést érintenék. Először is támogatom az ön álláspontját, mivel amit ön eddig itt elmondott, pontosan véleményem szerint is azt kell tennünk, tehát egy eredményorientált helyzetet kell teremtenünk, különösen az egészségügyi szektorban, és azt hiszem, hogy ez tulajdonképpen minden szektorra vonatkoztatható. A javaslat ellenben nem így jár el. És azt, az a véleményem, hogy azt se lehet mondani, hogy a, a, a, hogy diszkrimináció az, hogyha az ápolónőknek féle lehetőséget adunk. Tehát a, a kompromisszumos javaslat nem jelent diszkriminációt. Weisgerber és Rühle asszonyok által kidolgozott javaslatok, azok ugyanakkor különböző megközelítést tartalmaznak, és ez lehetőséget ad arra, hogy valaki vagy gyakorlatban, vagy esetleg több elméleti úton szerezze meg ugyanazt a kompetenciát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem diszkrimináció, hanem egyenesen sokkal több lehetőséget jelent. Ez a két nyomvonalas oktatás, és ezt meg kell tartanunk jegyzők. Ha jól értettem Buzoly úr által mondatokat, akkor Ön azt mondta, hogy azt szeretné, hogy a közjegyzők, akik az állam hatósága alá tartoznak, azok maradhassanak a származási országban. Ez csak a szolgáltatás szabadságát illető, nem a letelepedés szabadságát. Épp ezért megjegyz, megjegy, meggyőződésem, hogy ők a primer jog alá esnének, amely nem védi meg őket. Épp ezért világosan azt szeretném, hogy kivételt kell biztosítani a szabad szolgáltatás gyakorlását illetően, de ne legyen kivétel a letelepedés szabadságát illetően hogyha egy portugáról vagy romáról van szó, nem lehet őket kizárni egész egyszerűen csak a nemzetisége miatt. Tehát ezt minden feladat feltételnek meg kell felelni ezekben az országokban, de ez csak a szolgáltatás szabadságát illeti, nem a letelepedés szabadságát. Úgy gondolom, hogy amit Rüle asszony mondott, az persze világos, de nagyon különböző vélemények vannak, minden pozíciónak van képviselője, ezért politikai döntést kell ezen a téren hozni. Köszönöm. Right. Okay, I was very indulgent. Köszönöm. Sikerült három perc alatt összefoglalni. Prendegaszt asszony. Very pleased with me. Nekem nagyon fog örülni, elnök úr. Én olyan rövid leszek. Szeretném elismerni beradett munkáját, és köszönöm, hogy azt gondolom, hogy ahogy tegnap is hangsúlyoztam, a horvátországi állapotlani szakmáról folytatott tanácsülésen nagyon fontos, hogy az egészségügyi képességeket ne arányosítsuk, és az beteg biztonsága legyen a legfontosabb dolog. Minden mást lefettünk már, elnök úr. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök, és köszönöm, hogy képviseli a szakbizottságunkat ezen a nagyon fontos megbeszélésen tudják, hogy kivel vegyék fel a kapcsolatot. Úgy van, tudják, mondja a Prendegaszt asszony. Köszönöm, elnök. Koráca Bilt asszony következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Először szeretném megköszönni az előadónak, hogy ennyire figyelembe veszi a szakbizottságban velő, való eszmecserét, hiszen nagyon fontos ez az európai munkák szempontjából. Én a módosítókat olyan szemmel tekintettem, amely a mobilitást segíti. Tehát, hogy Európában biztosítsunk munkalehetőségeknek az embereknek. És épp ezért ezt a szakmai kártyát, és köszönöm Konstantnak a ö, támogatását, ö, hogy megkönnyítse ezt a mobilitást, nem pedig, hogy megnehezítse. McClarkin asszonynak a módosítója, amelyre Malcolm is utalt, az IMI-vel, tehát a belső piaci információs rendszerrel foglalkozott, és ez is nagyon fontos ennek az anyagnak a szempontjából. Nem akarok más mondani, mert a kollégák már említették. Köszönjük a hozzászólást. Kreuzmann úr következik két percben. Köszönöm szépen, én is röviden fogok szólni a duális képzés témájáról. Vannak olyan tagállamok, amelyek szeretnék ezt, hiszen sok előnyét látják. Ezért mondjuk azt, hogy a tartalom lényeges, és nem a forma és megkérem a jelentéstevő asszonyt, hogy ezt is gondolja át. A bizottság nyitott erre a javaslatra, a kettős oktatási rendszert meg kell erősíteni Németországban, és hogyha európai egyenlőséget akarunk, ahogy kollég, Rüle kolléga is mondta, akkor ez ahhoz fog vezetni, hogy a többi tagállammal együtt is sokkal nagyobb lehetőségeket adunk a fiataloknak. Hogyha nem tesszük ezt meg, ha a duális képzést eltöröljük, akkor rengeteg fiataltól tagadjuk majd meg a lehetőséget arra, hogy például idős gondozásba kezdhessen el munkani, dolgozni, és ez nagyon nagy hiba lenne. Úgyhogy remélem, hogy ezzel kapcsolatban sikerül majd kompromisszumokat megoldásokat találni. Köszönöm szépen, Moze. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném először is megköszönni a jelentéstevő asszonynak a megjegyzéseit. Nagyon fontosnak tartom, hogy olyan kompromisszumokat találjunk, amelyek minden szempontot lefednek. Természetesen én is szimpatizálok a német ápolónőkkel kapcsolatos problémával, de azért hadd mondjam el azt is, hogy a kompromisszum nem szabad, hogy ahhoz vezessen, hogy azokban az országokban, ahol már is nagyon magasak a felvételi követelmények az ápolónőkkel szemben, ott most romoljon a helyzet. Tehát meg kell találnunk a lehetőségeket, amelyek javítják a német helyzetet, de nem szabad, hogy ezek ahhoz vezessenek, hogy más országokban viszont roncsunk a jelenlegi helyzeten. Köszönöm. Uh, Mrs. Weiler. Weiler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer Kreutzmann úrnak különösen célozva az üzenetet. Tudom, én saját tapasztalatomból, hogy mennyire fontos a duális képzés, de ez a, ez a vita a formális végzettségeket nem szabad, hogy kizárja. Németországban pontosan azon igyekszünk, hogy valamilyen általános iskolai képzés elvégzése után tovább tudjanak tanulni a gyerekek. Tehát a jelenleg létező formális végzettségeket nem szabad kizárnunk nem szabad diszkvalifikálnunk. Jelenleg Németországban nagyon nagy változásokat okozna, és vannak olyan érintettek, akik üdvözölnék ezt, de vannak olyanok, akiknek nem felelne meg. Németországban természetesen magától értetődő, hogy fejleszteni kell a helyzeten, de hogyha az a plusz két év, amiről határozunk, az valóban tartalmas, akkor természetesen támogatni tudjuk ennek a, ennek a bevezetését. Aztán azt se szeretném, hogyha a kiskapun való bejutás lehetősége azt jelentené, hogy a jelenleg elért a jelenleg elért körülményeket rontaná. A kompromisszumok elérése után, tehát elérése során tehát figyelnünk kell arra, hogy semmiféle visszalépést ne eredményezzenek ezek a döntések. Elnök Tarabella úr, nagyon röviden szeretne hozzászólni? Très bref, président, merci. Valóban röviden. Én is a az alternatív képzését illetően a legjobbnak tartom ezt. A, én Belgiumban, a ö, ö, szakmai gyakorlatát a fiataloknak nagyon fontosnak tertem, te, tartom, ö, hiszen ö, ö, így több vállalatot megismernek a fiatalok, és nem okoz problémát, amikor a első munkahelyet keresnek, hogy csak egyet ismernek. A Németország, Ausztria és Finnország gyakorolja ezt a szakmai gyakorlatát, gyakorlatot, amely az egyik legjobb, épp ezért ennek érvényt kell teremteni. Rövid voltam, ahogy kívánta. No, no, thank you very much. Köszönöm szépen a a nagyon gyakorlatias és segítőkész tájékoztatásért. Most elnézést, Jürgen, Később kitérünk az ön megjegyzéseire, vagy ha nagyon röviden össze tudja foglalni, és utána megkérem Vörnyi azt, hogy foglalja össze. Köszönöm, elnök úr. Nagyon kedves öntől, hogy nekünk is adott két percet, hogy elmondhassuk első véleményünket a benyújtott módosítókról. Először is nagyon örülünk, hogy a, tám- hogy a szakbizottság támogatja a kezdeményezést. Ne felejtsük el, hogy az egységes piacon nagyon fontos lenne létre, így, mindig is így dolgozni az összes vita ellenére. Nagyon röviden az európai szakmai kártyáról hadd beszéljek erről is. Az Európai Parlament kérése volt, és a bizottság megvizsgálta, és nagyon lelkesen tette azt, de úgy kell véleményt alkotnunk, hogy a érdemes megvalósítani az az európai szakmai kártyát, hiszen nagyon sok mindent leegyszerűsít, és ez válasz, e, válaszol a hallgatólagos el, elismerés el, e, elvére, és ez egy nagyon alapvető dolog. E, szeretnénk megtartani a hallgatólagos elismerést, különben a rendszer nem lenne hatékony. Ez nagyon alapvető fontosságú számunkra a dolog sikere érdekében. A részleges hozzájutás kérdésében meghallgattuk a parlamenti vitát, kíváncsi vagyunk, hogy mi a megfelelő közös nevező. Mi különbséget tennénk az egészségügyi szakmák és a biztonsági szakmák között. A következő megjegyzés a közös, közös képzési keretről szól. Örülök, hogy az Európai Parlament támogatja a kérdést, azonban meglepett minket különösen az 575-ös módosítás, amelyben a kézműipart kirekeztik. A korábbi felszólalók már szóba hozták ezt, legyünk pragmatikusak a kérdésben, az ápolónői szakma kérdésében, és találjunk kompromisszumot, amely megoldást nyújt a kettős képzésre is. Hogyha ezt a rendszert akarjuk támogatni, akkor arra kell figyel, figyelnünk, hogy más területeken ne zárjunk ki szakmá, szakmákat. Elő kell ezeket segíteni, és ez nekünk is megfelel. Egy dolgot szeretnék mondani az ápolónőkről. Szerintünk az ápolónők esetében kompromisszumra van szükség. A bizottság már megjelentette, hogy pragmatikus megoldást keres. A megoldás szerintünk két eh, elemből állna. Az egyik eh, a kompetenciák, a képzettség eh, szigorú listája, emellett en, egyezményt tartalmaz, tarta, tartalmaz ennek tartamáról is. Meglepőve hallottam, hogy senki nem szólt a bábák szülésznő kérdéséről, ahol nagyon fontos a 12 éves képzés, és ezt a ö, véleményt senki nem említette meg, felhívnám rá figyelmet. Szeretnék beszélni az orvosokról is. Láttunk módosítókat, de önökre bíznám a következő üzenetet. Nem szeretnénk olyan kompromisszumot a végén, amely státuszkót teremt a jelenlegi irányelvvel kapcsolatban. A jelenlegi irányelv az orvosi képzés tartalmát nagyon nehezen hajtja végre. Ami a jegyzőket illeti, szívesen vitatkoznánk Vernyó asszonynal és más képviselőkkel a kompromisszumról, mert azt gondoljuk, hogy nem tehetünk sok, nem haladhatunk sokat ebben a kérdésben. Szeretném aláhúzni, elnézést Buszoly úr, a, a jegyző kérdését. A jegyzőt, a jegyzőt nem a bíró fizeti, hanem az ügyfelek. Másfelől azt látjuk, hogy három tagállam még mindig nemzeti követelményekhez ragaszkodik, és nem zárnám ki, hogy a bizottságnak további jogi lépéseket kell megfontolnia. A kiút az egy felülvizsgálati záradék azon tagállamok részére, amelyek a jegyzőkkel kapcsolatban ezeket a szabályokat már megvalósították. Szívesen tárgyalok az előadóval és az árnyék előadókkal a megoldásról. Végül, de nem utolsó sorban és ezt, ezt sem hozták szóba, látunk módosításokat, amelyek jelentősen korlátozzák az ideiglenes mobilitást. Az ideiglenes mobilitási rezsim új rendelkezés, amelyet egy 2005-ös irányelv vezetett be, ez egy olyan elem számunkra, ahol növekedni lehet a szolgáltatások ideiglenes rendelkezésre állása elősegíti a növekedést. Nem szabad, hogy visszalépjünk, nem szabad, hogy els elsődlegesen ellenőrizzük a képesítéseket. Ugyanez a idegenvezetők esetében a fejlődés gátolja, erről is szívesen vitatkozunk azokkal, akiket érdekel, hogy megtaláljuk a megfelelő elő, kiutat. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Elnök, köszönöm én is hogy eljöttek az ülésünkre, mindig nagyon egyértelműen és határozottan foglalják össze a véleményünket, ami nagyon sokat jelent számunkra. Nagyon szívesen dolgunk egy, egy, együtt a bizottsággal. Vörnyó, röviden kérem foglalja össze a véleményét. Nagyon rival leszek. Köszönöm minden kollégának, akik hozzászóltak ma, és a bizottságnak is köszönöm. És mindenki azt mutatta, hogy minél messzebbre, minél mélyebbre, minél magasabbra szeretnénk eljutni, mindezt az állampolgárok érdekében. Remélem, hogy sikerül meghosszabbítani majd a határidőt, és el tudjuk végezni a munkát. Köszönöm szépen, hogy elvégezte a munkát. Most nem beszélünk az időrendről, mert ez változni fog. Most pedig menjünk tovább. Szavazás következik. És a, amíg mindenki itt van, megragadnám a lehetőséget, egy kis csendet kérnék. Aki elhagyja a termet, az tegye csöndben, hiszen szavaznunk kell. Szeretném Weiler asszonynak megköszönni, hogyha ide figyel. Weiler asszony, önnek szeretném megköszönni, hogy tegnap elnökölte az ülést, hallottam, hogy nagy, nagyszerűen végezte a dolgát tegnap. Nekem egy fontos londoni konferencián kellett részt, vennem a közös piacról, amit az e- ECOSZOK rendezett. Tudom, hogy ön bejelentette tegnap, de elismételném, majd mindenki itt van, hogy a biztos meghallgatása következő kedden 3 és 6 óra között kerül sorra mi vagyunk a vezető szakbizottság, nem mi vagyunk a vezető szakbizottság, de 30%-os időt kaptunk a kéréseink feltételére, amely nagyon jelentős, és én leszek az elnöke. A frakciók már tudják, hogy mi a megállapodás, mindenkinek lesz lehetősége hozzászólni. Uh, Tonyér Bog biztos jelölt ma itt van a parlamentben, ezért 11.30-kor elmegyek, hogy találkozzak velem, mert nagyon fontos a meghallgatása előtt. Köszönteném továbbá, mivel sokan vagyunk itt, hogy új alkalmazottunk van, Birgit Hart, aki adminisztrátorként csatlakozott hozzánk, aki korábban a Market főigazgatáson dolgozott, remélem, hogy ezt a tapasztalatát jól tudja majd hasznosítani nálunk. Most tehát kezdjük meg a szavazást, először is egy véleményről szavazunk az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozásáról, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásokról. A vélemény előadó a Buzoly úr szeretne valamit mondani? Valamit nem? Akkor kezdhetjük a szavazást. Készen áll mindenki a szavazásra a szocialisták részéről. Van-e? Bernadett fogja a szavazást vezetni? Csak hogy tudjuk, hogy kire figyeljünk. Jó, tehát akkor ő mutatja a szocialistáknak, hogy hogy kell szavazni. 39-es hm, módosító mellette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 Well, that's in fa- 21 in favor and 12. 21 mellette, 12-en ellene, Weiler asszony mellette, Turmes úr ellene. Nos, 40-es, Hacimakakis mellette, ellene, utasítva. 41 Fox úr mellette, Jó, akkor elektronikusan. If you sing, use your my way sideline for. Mm. Uh, the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42 Fox. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 44, vernyó, mellette ellene elfogadva. 5-ös mellette ellene tartózkodás. 45, vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 6-os, buzoly, mellette ellene elfogadva hetes jelentéstevői mellette ellene elfogadva. 46-47-es azonos mellette ellene elfogadva. 45 Gle 48 Greg mellette ellene elfogadva. 49 Vernyó Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 8-as jelentéstevőtől mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es Prendergast mellette ellene elfogadva. 51 Vernyó. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 52-es vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Az 53-ast visszavonták, 54 vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 9-es az előadótól mellette ellene elfogadva, 55, Vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 56, Vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 57-es, Vernyó, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 10-es előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58 vernyó, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva, 59 vernyó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 11 előadó mellette, ellene elfogadva. 60 mellette, ellene elfogadva. 61. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 12-es mellette, ellene elfogadva. 62, megnyitom a szavazást. Elutasítva. 13-as, mellette, ellene elfogadva. 63, Vernyó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 64-es, Vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 65, Weisberger, Weisgerber, mellette, ellene, azt hiszem ellenőrizni kell, tehát akkor 65-ös Weisberger, Weisgerber. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 66 vernyó, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 14 mellette, ellene, elfogadva. 69 vernyó, elektronikusan hogyha egy kicsit gyorsabban nyomnák a gombokat, akkor az segítene, elutasítva, csak egy szavazattal. Hol tartunk? Ja, 15-ös. Mellette ellene elfogadtuk. És két azonos módosító van, tehát ezek pluszként vannak, 67-68 mellette ellene elfogadtuk. 16 mellette ellene elfogadtuk. 70-71 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-73 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 74, öt visszavonták, 75-ös mellette, ellene elfogadva, 76 visszavonták, 77-est is, 17-es az előadótól mellette, ellene elfogadtuk. 78 mellette, ellene elfogadtuk. 79 mellette ellene elfogadtuk. Egy ...80 és 81-es oka fogyottá válik, akkor jön a 82-es Perendergast, mellette ellene elfogadtuk, 83 mellette ellene elfogadtuk, 84 Vernyó, mellette Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 85. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 86. Mellette, ellene, elfogadtuk. 87 mellette, ellene elfogadva 88 mellette, ellene elfogadva 18 előadó mellette, ellene elfogadva 89 vernyó. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva 90 Prendergast mellette, ellene elfogadva 91 vernyó. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 95-ös, buzoly mellette, ellene elfogadva. a 92-93 94-96 okat fogyottá válik, a többit visszavonták, 99 mellette ellene elfogadva tehát a többi okafogyottá válik. 102 Prendergast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 103, 104. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 106 mellette, mellette, ellene. Jó, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most a 108-as jön. Mellette ellene 108-as. Tehát akkor még egyszer mellette, ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfogadtuk egy szavazattal. 109-et visszavonták, 110. Megnyitom. Mellette, ellene, elutasítva. 111-et visszavonták, 21-es előadó mellette, ellene, elfogadtuk. 112, Gálperc, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 113 Bielán. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Egy szavazattal. 115 Bielán. Mellette. Ezt is elektronikusan. Tehát 115 nyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Egyenlő. 22-es előadó mellette, mellette, 22-es, mellette szavaznak, ellene, elfogadva. 114-es, Gálpelc. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egy szavazattal. 116-os Prendergast. Mellette. Ellene. Elutasítva. Nem, elfogadva. 23 előadó mellette ellene elfogadva. 117 Gálperc mellette ellene elfogadva. 118 Gálperc mellette ellene elfogadva. 24-es előadó mellette ellene elfogadva. 25-ös Vernyó mellette ellene elfogadva. Preambulum bekezdések 26 buzoly mellette ellene elfogadva, 27-es vernyó mellette ellene elfogadva, 28 gre mellette ellene tartózkodás elfogadva, az egyes okafogyottá válik, 30-as Sátri mellette ellene elutasítva. 29 Fox mellette elektronikusan ellenőrizzük. Megintom a szavazást, a 29 es Lezárom a szavazást. 31-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kettes mellette ellene elfogadva. Hármas mellette ellene elfogadva. 35-est visszavonták, 32-es fax mellette. Megnyitom a szavazást. 32-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Akkor most a négyes jön mellette, ellene elfogadva. Végül 36, 37, 38 mellette, ellene elfogadva. Akkor most jön az egész tervezetről az elektronikus szavazás, azért, hogy a szavakat, a szavazatok számát lejegyezhessük. 37-es, heten mellette és senki ellene nagyon szépen köszönjük az előadónak. És akkor meglátjuk, hogy maga a Környezetvédelmi Bizottságban mi lesz. Következő szavazás Rojtova asszony által elnézést először Gracias úr szeretne valamit mondani. Merci, Président. C'est pour annoncer... Elnök úr, csak szeretném bejelenteni, hogy az 53-as, 54-es és az 50-es ezre figyelni kell. So, this is, uh... Jó, akkor ezt uh, feljegyeztem. Tehát Rojtov asszony hősies munkájának folytat, folytatását látjuk most, amely egy sor terület harmonizációjára vonatkozik. Ez most kettő azok közül, amelyikkel kapcsolatban a tanácstól vártunk véleményt, most ez megszületett, és a jogi bizottság is meg tudta, erősítette az irányelvek felülvizsgálatát. Valakinek szere... Rojtov asszony szeretne hozzászólni? Én inkább majd a szavazás után szeretnék szólni, hogyha lehetne, elnök úr. Elnök, jó. Akkor először a mérőműszerekről szóló irányelvvel kapcsolatos szavazással, szavazást vegyük. Blokkba szeretnék egy csomó szavazást meg, megejteni. Tehát azt javaslom, hogy a mérőműszerekkel kapcsolatos irányelvről úgy szavazzunk, hogy a 27, 29, 30-as, 31-es és 32-es módosítót egyben blokkban szavazzuk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ezeket mind. 33, Vernyó asszonyé, megnyitom a szavazást a 33-as módosítóról. Kicsit gyorsítsuk fel a szavazást, jó, nagyon lassan dolgozunk. Elutasítottuk 8-as, Rojtova, mellette, ellene, tart, elfogadtuk, 35, Vernyó, Megnyitom a szavazást a 35-ös módosítóról. Kicsit gyorsabban szavazzanak, kérem. Nagyon szorít minket az idő, csak egy gombot kell megnyomni. Még, még ketten még nem szavaztak. Mindenképpen elutasítottuk így is, úgy is. Akkor még egy blokkot javaslok, 36, 37, 38, 39 és 41-es együtt, jó? Mellette? Ellene van? Mindegyik ellen? Oké. Okay. Blokkban ellene, ugye? Akkor a blokkkal kapcsolatban nyissuk, nyissuk meg a szavazást, tehát 36-tól 41-ig. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 42 vernyó. Megnyitom erről is a szavazást elektronikusan. Lezárom elutasítottuk. Akkor következő blokk, tehát amit, amit nem vontak vissza, vagyis 43, 50, 53 és 57. Blogban szavazunk ezekről, jó? Mindenki meg, meg van ezzel így elégedve? Mellette, a blokk mellett ki van? Ellene? Elfogadtuk teljes nagy többséggel. Akkor a zárószavazás következik a végleges állásfoglalási indítvány, megnyitom a szavazást. Gyerünk! Szükség van a számokra. Min... Senki nem fog szav... más nem fog szavazni? Még mindig van valaki, aki nem szavazott. Csak 37 kártyát lát. Jó, oké, lezárom a szavazást. 36 a mellette senki nem szavazott ellene. Köszönöm szépen, Rojtova asszony. Akkor következő meg, Gassef Hamon úr következővel kapcsolatban visszavonta a módosítóját, tehát Sáldemoze 55-ös az első módosító, amiről szavazunk, megnyitom a szavazást. Ötvenöt. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-est visszavonták, akkor most blogban a 9-ről, és 9-es és 12-es következik, és ehhez még hozzávenném a 10, 11, 13, nem? Jó, akkor ezekről majd külön szavazunk. Tehát a 9-esről, 12-esről mellette, ellene, elektronikusan leellenőrizzük, 9-12, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Tízes mellette. Hadd nézzem még egyszer. Tehát a tízde, tízes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tizenegyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tizenhármas mellette. Ellene tarta, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, elutasítottuk. 16 mellette, ellene, elfogadtuk. 57-es kiegészítésként mellette, ellene, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as és 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es kiegészítésként mellette, ellene, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene elfogadtuk, 28 mellette, ellene elfogadtuk, 31-es mellette, ellene elfogadtuk, 32-es mellette, ellene elfogadtuk, 33-as. Lehet ez blokkok, blokkban ezeket? Nem, jó, 33-as mellette. Mellette, 33-as mellett. Ellene. Elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Elfogadtuk. 39 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 43 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 44 mellette. Ellene elfogadtuk. 67-es kiesik. 69-esről szavaznunk kell mellette. Ellene. Elfogadtuk. 46 mellette. Ellene. Elfogadtuk. 47-es technikai. 70-est visszavonták. Egyes mellette. Ellene elfogadtuk. 49 mellette, ellene, elfogadtuk. 50-est visszavonták, 51 mellette, ellene, elfogadtuk. 3-as mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Akkor most szavazásában bocsátom a teljes anyagot, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 35-en szavaztak mellette, ellene senki nem szavazott, nagyon szépen köszönöm. Rojtova asszony szeretett volna hozzászólni. Átadom neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget ennek a csomagnak az elkészítésekor. Köszönöm az IMCO titkárságának és asszisztenseimnek is a segítséget, valamint sok más olyan embernek, aki segített a tanácsa nyomást gyakorolnom. Szeretném elmondani, hogy milyen precedenst produkáltunk itt. A tanács hat hónapig blokkolt minket azáltal, hogy nem küldött véleményt. Hat hónapon keresztül nem volt írásos vélemény, minden. Úgyhogy most az, arra kérem a szakbizottságot, hogy adjanak nekem tárgyalási mandátumot. A ciprusi elnökséggel szeretnék ugyanis tárgyalni a következő olvasatra vonatkozóan, annak érdekében, hogy egyetértésre jussunk ebben a témában. Úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy ez ez a jogszabály karácsonyra elkészüljön, hogyha kapok tárgyalási mandátumot. Nem tudom, hogy elnök úr hallotta-e, hogy mit mondtam, tehát tárgyalási mandátumot kérek az elnökséggel, ugyanis az a célom, hogy a termékekre vonatkozó csomag, amelyet 2008-ban indított a kutyára, végre elérkezzen a célhoz. A koordinátorok már megvitatták ezt a kérést, és egyetértésre jutott. Remélem, hogy ezt szavazásos megerősítik. Nem volt itt mindenki, ezért lett volna jó, hogyha a szavazás előtt mondja el ezt. Remélem, hogy a bizottságnál felénél többen itt vagyunk. Mrs. Sádemóza azt, hogy támogatja. Erre lennék kíváncsi. Szavazhatunk-e erről, e, erről a mandátumról elektronikusan? Hányan, hányra van szükségünk vajon? 21, de csak 13-an vannak itt. Ezt nagyon sajnálom, ezt e, a szavazás előtt kellett volna szóba hozni. majd csak 17-en vagyunk itt, hármat vissza kéne hívni, hogy szavazhassanak. Vagyunk 20 Hányra van szükségünk, kérdez elnök? 21-re van szükségünk. Be tudnának hívni valakit szavazni? Kérem, menjenek ki a folyosóra és keressenek néhány embert. Csak erre van szükségünk. Egyetlen ember. Egyre lenne szükségünk egy szavazatra. Nekem mit I need your vote. Azt a maga szavazatára van szükségünk, jöjjön. Nagyszerű. Somebody, somebody who's got the card in has not voted. Bernadette. Valakinek benne van a kártya, aki még nem szavazott. Bernadette szavazna? Nagyszerű. Tehát itt, itt van az ön mandátuma, összehoztunk 21 szavazatot, köszönöm szépen. A jövőben az előadóknak azt javaslom, hogy legyen elég eh, képviselő jelen. Köszönöm a munkáját, eh, eh, várom a vitát mindenkivel. Köszönöm szépen. We're going to show us some slides, is that right? Good. Diákat fogunk látni? Uh, hamarosan betöltik ezeket, és um, Kofferáti úr, az árnyék előadó Mendez úr, nem tudom, hogy ki szeretne a zöldek nevében felszólalni nekem is. Vannak jegyzeteim McLarkin asszony részéről, De Jong úr, aki már elment, és Salvini úr. Lesz néhány megjegyzés tőlük is, de nem tudom, hogy van itt valaki a bizottság? Elnézést, hogy nem köszöntetem Szingó asszonyt, aki a ciprusi elnökséget képviseli, és a termékcsomagot nagyon nagy figyelemmel követek. Köszönöm szépen, hogy itt volt a szavazásom. Most tehát Schwab úr előadást tart nekünk. Átadom az elnöklést hamarosan, hiszen el kell mennem, de addig is figyelemmel követem. Tehát Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a saját kezdeményezésű jelentéssel kapcsolatos tervezetemet bemutatni az egységes piac irányításával kapcsolatban. Nagyon sokat beszéltünk már erről, nagyon konstruktív tárgyalásokat folytattunk az árnyékjelentéstevőkkel és más kollégákkal. Szeretnék tehát egy rövid áttekintést adni azoknak, akik még nem foglalkoztak ezzel a témával. Nagyon szépen köszönöm a titkárság ehhez nyújtott segítségét, illetve Dendlár asszonyét is. Tulajdonképpen elvileg ez arról szól, ez az egész, hogy körülbelül 1500 irányelv és rendelet létezik Európában, amelyet át kell ültetniük a tagállamoknak. Abból indulhatnánk ki, hogy ez magától értetődik, de úgy tűnik, hogy egyre nagyobb mértékben, egyre gyakrabban történik meg az, hogy a bizottság nem a bizottság azt látja, hogy a legtöbb európai tagállamban nem ültetik át megfelelőképpen a szabályokat, és ez ugye a mi munkánkat is lépésről lépésre megkérdőjelezi. szeretném először is azt megnézni, hogy vannak, hogy vannak-e olyan gazdasági számítási modellek, amelyek a belső piac belső piaci állapotát megtekintik, és sajnos azt kell mondanom, hogy nincsenek ilyen adatok, és ez nagyon frusztráló, hiszen így nem nagyon tudunk érvelni van egy a tanulmány, amely azt jelzi, hogy körülbelül 0,8%-os plusz növekedési eredményt, emel, emelés, emelő eredményt mondhat magának a belső piac, piaci rendelkezések, de ezek is csak ott, ahol nem kapcsolódik túlságosan nagy adminisztrációs teher ezekhez. Tehát nagyon nehéz egyáltalán bebizonyítani gazdasági adatokkal, hogy milyen előnyt jelez, a, vagy jelent a belső piac és a belső piaci jogszabályok. Viszont ehhez az is kell, hogy a tagállamok végre demokratikusan úgy döntsenek, hogy ezeket a jogszabályokat alkalmazzák nagyon sokféle javaslat vonatkozik arra, hogy ezt az egységesítést hogy tudjuk jobban elérni, és hogy mennyire éri meg az e, belső piaci jogszabályokat betartani annak érdekében, hogy végül végre működjön a belső piac tehát most azokat a javaslatokat mutatom meg, amelyek segítségével sokkal jobban működő belső piacot tudunk elérni, illetve hogy a jogszabályok és a jogszabályok alkalmazásának kérdésében hogy tudunk jobb eredményeket elérni a tagállamokban az irányelvek átültetése terén. Azon kívül áttekintést kell arról is adnunk, hogy milyen eh, minőségű a tagállamokban a jogszabályok E, átültetése, illetve alkalmazása, de itt eléggé korlátozottak a bizottság e, eszközei, hiszen hogyha nem teszik meg a megfelelő lépéseket, akkor csak kötelezettségszegési e, eljárást tudnak elindítani. Ez természetesen fontos eszköz, de en, ehhez, ezen felül még arra is szükség van, hogy egyszerűen átláthatóbb legyen az átültetés helyzete. Demokratikus fel, felelősségünk az, és a, a tagállamoknak is felelőssége az, hogyha egyszer demokratikus módon úgy döntöttek, hogy legyenek ilyen jogszabályok, azok, akkor azokat term- természetesen végre is kell hajtaniuk. Kérem szépen a következő diát, még következőt megint csak. Van még ezelőtt egy, ami az eszközöket mutatja. Igen, erről van szó. Ezek arról szólnak, hogy milyen célokat szeretnénk elérni. Hát ez teljesen világos. Először is szeretnénk nagyobb átláthatóságot az átültetés, illetve az alkalmazás jelenlegi helyzetéről. Ezért nagyon világos iránymutatásokra van szükségünk a bizottságtól, hogy milyen célokat tűztek ki a jogalkotók a, nemzet, a, tagállamokba, és hogy milyen határidőkkel operálnak. és itt mondjuk a föderációkkal kapcsolatban nagyon nagy problémák vannak. Ez, ezekkel kapcsolatban az lenne jó, hogyha egységes célokat tűznénk ki, és ezzel kapcsolatban fontos lenne, hogy rendszeresen ellenőrizzük azt, hogy ezek a, hogy a jogszabályokat hogy ültették át. Tehát nem elég az, hogy új irányelveket alkotunk, az is fontos, hogy ellenőrizzük, hogy ezeket az irányelveket valóban átültetik és alkalmazzák-e és jelenleg a bizottságnak nincsen erre áttek, erről áttekintése, sem az új, sem a régi irányelvek kapcsolatban nincsenek ehhez megfelelő eszközeik. A harmadik az az, hogy a tagállamok között is meglegyen az információ, tehát hogy, a, hogy egyik tagállam tudja, hogy a másik tagállamban milyen, milyen a helyzet. Ezzel kapcsolatban nincs túl sok túl sok lehetőség. Azon kívül be kell a nemzeti parlamenteket is vonni ez, az átültetés folyamatába, méghozzá minél korábbi időpontban, annak, értelmében, annak érdekében, hogy valóban szerepet tudjanak vállalni. Tehát nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenteket meghívjuk a jogalkotási folyamatba való résztvételre. Úgy gondolom, hogy ezért úgy, úgy lehetne megszervezni a mi szakbizottságunk munkáit is, hogy az belső piaci eredmény táblát is kihasználjuk ebben a munkában. Az nyári szünet után tehát arról döntöttünk, hogy a belső piac eredménytábláról csináljunk egy saját kezdeményezésű jelentést. Körülbelül tíz oldalas dokumentumunk van arról, hogy a különböző tagállamokban hogy folynak az átültetési folyamatok, ezeket fogjuk feldolgozni egy, term- egy saját kezdeményezési jelentés keretében, és a bizottság majd az eredményeinket összehasonlítja az éves, jelentés, éves növekedési jelentésről, és majd Parlament februárban fog a plen, plenáris ülés keretében az európai szemeszterről szóló tehát vita alatt erről is szólni. Igaz, hogy még nem lesz belefoglalva az európai szemeszter kérdésébe ez a téma, de legalább ezzel összekapcsolódva tudjuk megközelíteni a kérdést. Parlamentként a belső piaci akival kapcsolatos témákban együttdöntési jogunk van de nem minden témában van ez így, és úgy gondolom, hogy ha valódi belső piacot szeretnénk megalkalma, me, megteremteni, akkor fontos, hogy még nagyobb fokú együttdöntést kapjunk. Májusban, júniusban jelennek meg majd az ország specifikus ajánlások, és akkor ezt kell összehangolni, illetve összevetni a belső piaci jogszabályokkal, illetve javaslatokkal úgy gondolom, hogy a belső piaci eredménytáblát nagyon jól tudjuk, ki tudjuk majd használni itt ebbe, ebben az összefüggésben, hiszen már nagyon régen tárgyalunk, beszélünk arról, hogy a belső piaci jogszabályok átültetését hogy tudjuk ösztönözni az a megfelelő javaslat, hogy az országspecifikus javaslatok, amelyek az európai szemeszterrel kapcsolatosak, hogy ezeknek a javaslatoknak a, a megtárgyalásába a parlamentet is megfelelőképpen bevonják. Hogy milyen jogalapon nyugszik ez a jelentés, nagyon sokan szerették volna, hogyha megfelelő alapokon nyugodna, tehát egy jogalkotási ö, ö, javaslatot készítünk. Az Európai Szerződés 26. cikkének harmadik bekezdésében már is arról van, arról van szó, hogy a bizottság évente iránymutatásokat kell, hogy kiadjon a belső, piaci, belső piac megteremtésének folyamatáról, de egyelőre ezt nem tette meg. Ö, úgy gondolom, hogy már nagyon régen beszélünk arról, hogy nem szabad a tanács szerepét alábecsülni a belső piac kialakítása folyamatának szerepében, de nagyon fontos, illetve nagyon ö, sajnálatos, hogy a parlamentnek nincsen megfelelő ö, hatásköre. Tehát a 26 per 3-as az megfelelő a, alap, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy a már megve, meglevő jogszabályokat is kihasználjuk, és ezzel kapcsolatban a 114-es cikk tekinthető jogalapnak, amelyel kapcsolatban a amely, kapcsol, amely a parlament együttdöntési jogát éren, érinti ennek alapján, a, ha a parlamenti, parlamentnek nagyobb fokú együttdöntési jogot adunk, akkor sokkal jobban, e, sokkal könnyebben el fogjuk tudni érni az átültetési céljainkat. Tehát nyilván lesz szükség némi vitára ezzel kapcsolatban, azon kívül a bizottsági elnökök konferenciája is egy kicsit szkeptikusan reagált először erre a felvetésre de a és, és, és azt úgy, az volt a vélemény, hogy a parlament csak akkor tud eredményes munkát végezni, hogyha a parlament nagyobb hatáskört kap a belső piac ugyanakkor meg kell, hogy, be kell, hogy valljuk, hogy az európai szemesztertől elkülönítve nem fog tudni működni, csak akkor, hogyha összekapcsoljuk ezzel, hiszen csak akkor tud megtörténni az, hogy a, a megfelelő jogszabályokat el tudjuk, át tudjuk ülteni. Monti elnök úr is kérte ezt, tehát nagyon fontos, hogy végre elkezdjük az ezzel kapcsolatos munkát, hiszen csak így tudunk eredményes átültetést el, elérni. Remélem, hogy ha elkészül a jelentés, akkor ez valóban áttörést fog jelenteni, és minden politikai frakció támogatni fogja majd a jelentést. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Well, thank... Köszönöm szépen a diákat, és elnézést kérek, hogy nem igazán tudjuk eh, leoltani a lámpát pont a kivetítők fölött, de majd megkérjük a szakbizottsági szolgáltatókat, hogy ezt, ezeket a diákat eh, próbálják meg a lámpát pont a kivetítők fölött el, eloltani. Eléggé bizarr, hogy pont ott nem sikerül. Most visszakapcsolhatják a teremvilág, visszakapcsolnak a teremvilágítást? Nagyon hasznos előadást hallottunk, és köszönöm szépen az elvégzett munkát. Nagyon fontos politikai jelentés volt a szakbizottság részéről, és nagyon megfelel a korábbi viták szellemének. Köszönöm tehát, hogy nagyon egyértelmű módon adta elő. Most hallgassuk meg az árnyék előadókat, Koferáti úrat először, parancsoljon. Grazie Presidente. Eh, ringrazio molto il collega Schwab. Köszönjük szépen. Köszönjük Schwab úrnak az előadását. Nagyon örülök annak, hogy foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem korlátozta magát arra, hogy bizonyos kiigazításokat eszközöljön, hanem hogy tulajdonképpen regiszterváltás történt, és olyan javaslatot, olyan megoldást javasolt, amely az egységes piacot, amely a bizottság és a parlament meglátásában egy kulcsfontosságú kérdés megoldani. Az európai intézmények közötti kapcsolatokat különösen hangsúlyozza. Mindenki elismeri a belső piacnak a szerepét, de gyakran nem hatékony nemzeti megoldásokat találnak. Tehát ezeket a kapcsolatokat épp ezért meg kell erősíteni. Nem lehet csak mennyiségi vizsgálatot végezni minden évben, hanem a jogszabályoknak a minőségét is meg kell vizsgálni. A jogsértési eljárások nem elégségesek, hanem a végrehajtást lépésenként meg kell vizsgálni garantálni. Bármilyen torzítás helyre tételére szükség van. A szankciók megmaradnak, de jobb lenne, hogyha a hibákat ki tudnánk javítani, mielőtt elérik azt a szintet, hogy szankcionálni kell őket. Tehát fontos előrelépni, és egy olyan jogalkotási javaslatról gondolkodni, amely az egységes piaci kérdéseket az európai szemeszter keretébe illeszti bele, és ugyanakkor gazdasági politikaként tekinthetnénk rá. Ez egy ambíciózus ugyanakkor egy nagyon jogos javaslat, épp ezért támogatni kell. Ugyanakkor a technikai eszközökről is beszélnünk kell, és jogosan utal a 29-es szikre a jelentéstevő, amely a jogalap. Ez nagyon jó jogalap lenne, de de a technikai kérdéseknek nem szabad bennünket elrettenteni, ambiciózusnak kell maradnunk. Ugyanakkor a helyzet súlyosságát is figyelembe kell venni, hiszen ez az európai gazdaság szempontjából egy lényeges kérdés, amit formálisan, hivatalosan sosem vizsgált, eh, ismertek el, eh, tehát eh, ezt kell elérni, hogy hivatalosan elismerjék. Vannak más kérdések, mint például az ipari politika, amelyet bele lehet ide illeszteni, mint legfontosabb tevékenység. De Schwab úr jelentésének a központi eleme, és ez az, amivel megnyert magának, pontosan ez. Épp ezért szeretném megkérdezni, hogy beszél-e az egységes piac a kettes jogszabályval, vagy pedig ezekkel máshol foglalkozik majd. Köszönöm. Köszönjük szépen, Manders úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék én is csatlakozni Andreas dicséretéhez, hogy ez egy nagyon fontos kérdés. És ezek olyan kérdések, amelyeket elég nehéz megfogalmaznom, az én szavazóim számára Az egységes piac az európai szinten az utóbbi 50 év legsikeresebb kezdeményezése. 2000 11-ben 922 szabálysértési eljárást indítottak, és ez azt jelenti, hogy a tagszabályok csak olyan jogszabályokat használnak föl, amik nekik tetszenek. Ezt a kérdést már korábban is elemeztük, de amikor már az elemzés megvan, akkor azt is kell meg, meg kell vizsgálni, hogy, hogy le, hogyan kell ezen javítani. Lehet, hogy ezt nem európai szinten, hanem tagállami szinten kell megtenni tehát egyetértek ezzel, hogyha ez is benne van, tehát hogy a tagállamokat is felelőssé lehet tenni. Tehát szeretném, hogyha írásban is megfogalmaznánk, hogy itt nem egy rendeletre, hanem egy irányelvre van szükség, ezt már évek óta emlegetjük. Van még egy probléma, és pedig a, az ellenőrzés és a végrehajtás kérdése. Tehát, hogy ellenőrizni kell a tagállamokban, hogy mi történik, és európai szinten kell ezt megtenni. A parlamentnek az elnöke már említette, hogy a nemzeti parlamenteket egy korábbi szakaszban be kell vonni. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyeket a nemzeti parlamentek és jogrendek el tudnak fogadni. Most hét különböző végrehajtást látunk. és az egységes piac 20. évfordulóján foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és több KKV is megkérdeztem, hogy hogyan látják, hogyan lehet javítani a KKV-k helyzetén. Talán a bizottság a a KKV, az összes KKV-t megkérdezhetné, és a különböző szükségleteket összegyűjthetnénk, és akkor világosabban látnánk, hogy minek a, milyen témáknak a javítására van szükség. A kérdés az, hogy hogyan tudunk ezeken javítani. Itt tulajdonképpen a kommunikáció hiányát látjuk, hiszen 25 év óta mondjuk, hogy az európai állampolgárokkal való kommunikációra van szükség. és amikor az előadó azt mondja, hogy, vagy az elő, értékelést emlegeti, akkor szeretném tudni, hogy ez alatt mit is ért. Mindenesetre remélem, hogy decemberben, amikor a politikai értékelésre kerül sor, akkor nem csak a technokrata megközelítést fogjuk látni. Köszönöm szépen ezeket a nagyon egyértelmű gondolatokat. Nagyon örülök, hogy a rendelet nem szivárgott be a munka program alkotott állásfoglalásban. Rüller asszony csatlakozott itt az elnökségen. Nekem ő veszi át az elnökséget, amikor nekem el kell mennem, később visszajövök. Um, ő, ő veszi át a szót el, árnyék előadóként is. Ich möchte mich auch bei Köszönöm szépen, én is köszönöm Schwab úr munkáját. Nagyon fontos ezt a, ezt a vitát lefolytatni, hogy stratégiai szempontból is megközelítsük ezt a belső piaci kérdést mindig azt halljuk, hogy nem ültetik át rendesen a jogszabályokat, de nincs elég adat erről. Németországban is arról hallunk, hogy jól megy az átültetés, de aztán, hogyha megtekintjük a különböző tartományi adatokat, akkor egyáltalán nem ez a, az eredmény. Úgyhogy nagyon fontos, hogy stratégiai módszerekkel is megpróbáljuk kezelni ezt a kérdést, és aztán meglátjuk, hogy a bizottság hogy fogja rendszeresen E, elérni azt, hogy rendszeresen megtörténjenek az ellenőrzések, és hogy kiderítjük azt, kiterítsük azt is, hogy hol vannak hiányosságok, késekedések, és hogy milyen jellegű problémák azok, amelyek megakadályozzák a jogszabályok meg a megfelelő átültetését, illetve hogy ezekre hogy tudunk majd reagálni. Szeretnék e, a e, nyilvánosságra hozatalról beszélni a rendeletek átültetéséről beszélni. Természetesen vannak a, ezekkel kapcsolatban is problémák, és hogyha vannak problémák, akkor itt kötelezettségszegési eljárásokat indít a bizottság, de azért ö, itt inkább a részletek átültetése a probléma. Ugye általában a rendeletek olyan keretrendeletek, keretek, amelyek nem részleteznek túlságosan sok, túlságos, nem, nem mennek benne a részletekbe. hogyha te, tehát egy rendelet nem, mehet, nem is mehet bele annyira a részletekbe, és ez a speciális jellege a rendeletnek ö, ö, ö, és hogyha ez, ezt ilyen módon alkotjuk meg, akkor az rendben is van, és hogyha rendeletben próbáljuk meg megfogalmazni a véleményünket, akkor én ezt tudom is támogatni. Míg ha irányelvről lenne szó, ami sokkal részletebben menő, részletekbe menőbb, akkor azt nem tudnám elfogadni. Nagyon örülök, hogy, hogy a mélyre ástunk. Meg Clarkin asszony is a árnyék előadó, de én magam is figyelemmel követem a témát hiszen a szakbizottsági elnökök konferenciáján e, a témát kell képviselnem. E, és ők egyetértettek már e, a jelentést illetően, de hogy jogszabályi jelentés legyen, ehhez még néhány kollégát meg kell nyernem. Ez novemberben lesz a feladatom, erre, amikor erre alkalmam nyílik. De nagyon örülök, hogy a szakbizottság támogat engem. Először is azt gondolom, hogy nagyon alapvető kérdésről van szó. Az egységes piacról, törvényről szóló munka összehozza a szakbizottságokat méghozzá nagyon hatékony módon, és sokkal alaposabban kell figyelnünk a munkát, hiszen nagyon komplikált projektekről van szó, és a parlamentet is hatékonyabb munkára kell bírnunk. Az egységes piaci ciklusban ez azt jelenti, hogy minden szakbizottságot be kell vonnunk, akiknek hozzászólása van. Például az egységes piaci törvény kettes formájában nagyon fontos, hogy a biztos prioritást adjon a közlekedési projekteknek, ahogy ezt már megbeszéltük, hiszen a közlekedés, a hatékony közlekedés ad választ a fenntarthatósági kérdésekre, ahogy a versenyképességi kérdésekre is, valamint a kereskedelemre. És ez azt jelenti, hogy sokkal jobban be kell ezt építünk a szakpolitikai gondolkodásba, amikor az egységes piacról beszélünk. És ezeken a területeken különösen olyan területeken, ahol sokkal jobban fel kell vennünk a munkát a nemzeti parlamentekkel. Voltak már sikeres vitáink a nemzeti parlamentekkel egyes témákról, különösen a fogyasztói jogokról, amelyet a nemzeti parlamentek is nagyon komolyan vesznek, de nem igazán sikerült felkeltenünk az érdeklődést az egységes piac iránt, és egyelőre úgy tűnik nekem minden tagállamban, hogy nagyon fontos, hogy képviseljük az egységes piac érdekeit azért, hogy a munkahelyek jöhessenek létre, és az állampolgárok nagyobb jólében élhessenek. Ez rendkívül fontos, de vannak más, más megfontolások, amelyek gazdasági válság idején nagyobb, fontosság, nagyobb figyelmet kapnak. A második dolog, amit, ami miatt ajánlom a jelentést, és ez McLarkin asszony munkája, az az, hogy nagyobb figyelmet kell szentelnünk a jogszabályok effektív átvételének. És az ebből eredő kérdéseknek is. Schwab úr jelentése nagyon egy, egyetemen fogalmaz, de azt is gondolom, hogy meg kell erősítenünk a jelenlegi jogszabályok mélységi elemzését. A korábbi vitákból már tudom, hogy próbáljuk a rendeletek minőségét fejleszteni, és hogy a bizottság hatástanulmányában arról panaszkodott, hogy nem igazán sikerül bevonni a tagállami hatása, hatóságokat, akik alkalmazzák ezeket a jogszabályokat hiszen a jogszabályokat úgy kell kialakítani, hogy azt könnyű és hatékonyan lehessen átvenni. Más szóval egyértelműen meg lehessen érteni azokat ország, országos szinten is. Ez eh, áll Manders úr eh, szempontjára is különösen fontos eh, ez a rendeletek szempontjából. Másfelül a végrehajtási mechanizmus is alapvető, ahogy tudjuk, hogy folyamatosan egyre, egyre jobb piaci felügyeletet kérnek tőlünk. Az a gond, hogy jelenleg nagyon szűkösek a költségvetések, és ezért nagyon nehéz rávenni a tagállamokat arra, hogy többet áldozzanak a piacfelügyeletre, különösen akkor, hogyha e, információgyűjtésről van szó nagyon, na, nagyon szűkösek a forrásaik. Olyan esetekben, ahol be kell vonni az vállalkozásokat oly módon, hogy több információt kapnak, adnak ők, hiszen ők nap, rengeteg információval rendelkeznek, amit nem feltétlenül osztanak meg. Gyakorlatilag ravasznak kell lennünk ahhoz, hogy az egységes piaci információt hatékonyá tehessük. Ennek a munkának az is a része, hogy rávegyük a tagállamokat, hogy kövessék nyomon azt, amit mi kérünk tőlük. Azaz, hogy integrálják mindazokat a az egységes piaci információs szolgáltatásaikat egy, egy protokollba, hogy a Solvit és az EUGO és az egyéb kapcsolattartási, pont, kapcsolattartási pontok, mint a RAPEX, és felhasználhassák az belső piaci információs rendszert, és ezt egy kapcsolati ponton minden lehessen érni legyen ezek, legyenek ezek fogyasztók vagy állampolgárok, hozzáférhessenek ez az információhoz, legyen szó ár, árukról vagy szolgáltatásokról. Mindenki tudhassa, hogy hova forduljon. Ezt az állampolgárok is meg akarják tenni. Nagyon fontos, hogy szakpolitikai szinten is létrejöjjön ilyen kapcsolatai, kapcsolattartó pont az emberek részére tagállamok bevonása tehát hogy struktúráltabb, átfogóbb és hasznosabb visszajelzést adjanak az egységes piaci szabályok megvalósításáról. Ezt, ezt a politikai szervezetet a tagállamoknak fejleszteniük kell. Ami az éves jelentést illeti az egységes piac integrációjáról, szintén nagyon fontos, ugyanilyen fontos, hogy figyelembe vegyük a KKV-k javaslatait, és eh, a mikrovállalkozások felmentése bizonyos kérdésekben szintén napirendre került. Végül azt kell elérnünk, hogy a megvalósítása téren nem csak az egységes piaci kérdésben, hanem eh, a még ne, le nem zárt kérdésekben is, úgy, mint a képesítések vagy a közbeszerzés ügye, amit az első a következő ciklus első fél évében akarunk lebezárni, valamint a, a hármas egységes piaci törvénycsomag sorsa. Ezeket is ö, ö, napirendre tegyük. Erről nagyon erős Schwab úr nagyon jó áttekintést adott, és McClarkin azt mondja, hogy magam is támogatni fogom az ő jelentését. Szeretném tudni, hogy a kollégák szeretnének-e hozzászólni. Tún asszonyt láttam, tudom, nagyon aktív volt ön az egységes piaci fórumokon. Még valaki? Szereg olyan asszony? Tún asszonynak adom meg a szót, aztán átadom az elnöklést Rüle asszonynak. This is an extremely important dossier. Nagyon fontos dossziéról van valóban szó, és még mindig az a helyzet, hogy a belső piacot a tagállamok úgy kezelik, mint hogyha a felelősség nem az övék lenne. Mint hogyha mi lennénk felelősek a belső piacért, és nem a tagállamok. És hát legalábbis ezt, ezt halljuk folyamatosan. Másfelől viszont, ahogy kollégáink is elmondták, azok a jelzések, amelyek a, arra vonatkoznának a bizottságtól, hogy be kell vonnunk, illetve hogy minket be kell vonni a munkába, azok tényleg nem elég kon- konkrétak. A konzultációk például soha nem tudja senki, hogy mikor vannak, gyakran az a benyomásom, elnézést, hogy ennyire ö, durván fogalmazok, de a bizottság szeretné szeretné olyan fényben feltüntetni a, a, a helyzetet, mint hogyha meghívnák a, a, a, a tagállami kormányokat is a konzultációra, de tulajdonképpen nem ez a helyzet. Nagyon sokszor nem tudnak róla, nagyon sokszor csak angolul folynak ezek a konferenciák, vagy csak három nyelven, tehát nem minden hivatalos nyelven, és egyszerűen akinek szüksége lenne a részvételre, az nem érti őket. Andreas megemlített egy nagyon fontos kérdést még, amelyel kapcsolatban nekem is voltak kemény vitáim a bizottsággal, hogy és itt megint arról van szó, hogy senki nem vállalja ezért a felelősséget, és ezért muszáj a bizottsággal elbeszélgetni erről, hogy legyen meg a szándék arra, hogy együttműködjünk. A mi felelősségünk viszont az, hogy nyomást gyakoroljunk arra, hogy végre legyen egy egységes, egyetlen kapcsolat, kapcsolattartó pont. Az online vita rendezés is olyan, amely szeretném, hogyha egy kapcsolattartó pontnál köz mehetne végbe, hiszen nagyon nehéz megtalálni. Én azt, én azt hiszem, hogy nálunk megvan ez az Ön Európája nevű pont, és úgy látszik, hogy valahogy nehéz ezt megtalálni a bizottságnak. Tehát be kell vonni a nemzeti hatóságokat, be kell vonni a tagállamokat, ez jelenleg nem valósul meg. a belső piaci fórumot is öntözni kell, ösztönözni kell, és nekik is el kell mondani, hogy igenis vonjanak be mindenkit a, a, az online fórumokat, és minden lehetséges érdekeltet. Ezt már a tavalyi belső piaci fórum megnyitásán is elmondtam, hiszen nagyon fontos lenne, hogy a belső piac ne csak a Brüsszelben dolgozók érdekei, Brüsszelben dolgozók témája legyen, hanem az összes tagállam felelőssége. Elnök, köszönöm szépen. Jól értettem, hogy a bizottság nem készült fel a, erre a témára, és nem akar most véleményt foglal, véleményt nyilvánítani, nem? Jó, tehát nem akar hozzászólni jelenleg a témához, rendben. Akkor megkérdezem a jelentéstevőt, hogy szeretné -e összefoglalni a vitát. Igen, köszönöm szépen. Először is nagyon szépen köszönöm e- ezt a sok konstruktív és segítő megjegyzést, amit a kollégák előadtak. Pontosan arról van szó, hogy most politikai szintre kell emelni ezt az egész témát közös erővel, és remélem, hogy a bizottság is támogatni fogja tudni ezt a megközelítést, és legközelebb majd véleményt is nyilvánít. Néhány pontot konkrétan is megemlítenék. Először is Koferáti kollégám kommentárjára reagálva. Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a technikai problémákra való tekintet nélkül muszáj előre haladnunk. A jelentés már is elkezdett mindenféle tartalmat összegyűjteni. Itt hallottunk a belső piaci második csomagról, de a harmadikkal kapcsolatban is véleményt kell, hogy fog, fogalmazzon, és az európai szemeszterrel kapcsolatban kell, kapcsolatba kell hozni eddig nem volt lehetőség arra, hogy ezt mind lefedjük. Remélem, hogy lesznek módosító, illetve kiegészítő javaslatok, amelyek segítségével ezt meg tudjuk tenni lehet esetleg egy egész fejezetet szentelni a második belső piaci csomagnak, az európai szemeszter pedig azokban a javaslatokban már szerepel, amelyek arra vonatkoztak, hogy hogy lehetne átütőbbé tenni az átültetést. Úgy gondolom, hogy fontos lenne ezeket a tanácsokat jól megírni, de a, esetleg az árnyékjelentéstevők segítségével meg tudunk találni egy jobb, jobb hozzá megközelítést. Aztán a kozákot is meghívtuk a, ennek a témának a megbeszélésére Nikóziában, és Rüle asszony is mondta, hogy az Európai Unió legnagyobb tagállam képviselője is arról beszélt, hogy nem mennek megfelelőképpen a jogszabályok átültetései. Hát eh, nyilván akkor biztosak lehetünk abban, hogy a a politikai döntéshozatalon belül is rendkívül nagyok a problémák, a kommunikációs hiányosságok, ezért nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk ebbe a munkába, annak érdekében, hogy ezen túl tudjunk lépni. Tehát pozitív szellemiségben az európai szemeszter pozitív szellemiségét ki kell használni, nem csak arra, hogy a piacgazdasági eh, értékeléseket elvégezzük, hanem arra is, hogy a többi felelős, illetve illetékes szakbizottsággal együtt elő tudjuk mozdítani a belső piaci jogszabályok átültetését. Tényleg nagyon eh, egyedülálló eh, lehetőség ez most előttünk. És hogyha politikailag ezt elérjük, akkor az sem fordulhat majd elő, hogy egy rossz gazdasági körülményekkel küzdő országban még lassabban megy majd a belső piaci jogszabályok átültetése, mint egy jó gazdasági helyzetben levő országban azért nagyon fontos, hogy felelősen értékeljük a különböző tagállamok helyzetét. Hogyha felelősséggel végezzük el a munkánkat, akkor nem lesznek problémák. Korábban már nagyon sokszor megpróbáltuk ezt. Most nagyon fontos, hogy a belső piacot helyezzük a a középpontba. Én úgy gondolom, hogy a múltban is nagyon sokszor sikerült nekünk ez, most is sikerülni fog, és most is jól fog működni a kommunikáció. És a rendeletek átültetésével kapcsolatban egyetértek Rüle asszonynal. Mindenképpen fontos, hogy a ne csak a makrogazdasági értékelésre koncentráljunk az európai szemeszteren belül, hanem arra is, hogy a hogy hol van olyan ország, ahol csak részletesen vagy nem tökéletesen, nem megfelelően ültették át a belső piaci jogszabályokat. És Barnier úr javaslata is arra megy ki, hogy, az, e, hogy a piaci adatok elemzése is nagyon fontos a belső piaci helyzet, illetve az európai szemeszter folyamatában, de az is nagyon fontos, hogy a, az átültetési folyamatot megtekintsük, és politikai szempontból fontos, hogy egy olyan döntést hozzunk, hogy minden tagállamot ellenőrizzünk és hogy és, és készen kell, kell legyünk arra is, hogy akár a nemzeti, a tagállami vélemények ellen is megvédjük a saját álláspontunkat. A belső piaci jogszabályok egységes átültetése meg kell, hogy történjen, attól függetlenül, hogy egy adott tagállam milyen méretű vagy milyen jelentőségű az Európai Unióban. Tudjuk, hogy nagyon nagy államok is nehézségekkel küzdenek, hogy mentőcsomagra van szükség, és ezért nagyon fontos, hogy az európai szemeszter szorosabban kapcsolódjon a belső piachoz, ezért úgy kell elkészítenünk a jelentést is, hogy ez közös érdekeinket tükrözze, és hogy azt tükrözze, amelyet a parlament nagy többségben támogat az átültetés területén. Bolkenstein biztos az belső piac tizedik évfordulóján azt mondta, hogy ö, Ferrari-ban ülünk ugyan, de mindig csak második sebességben utazunk. Remélem, hogy eh, ha a belső piaci jogszabályokat jobban át tudjuk ültetni, akkor akár hármasba vagy négyesbe is föl tudunk majd kapcsolni. Elnök, köszönöm szépen. Tehát még egyszer az adatok, időpontok, a be, módosítók benyújtása november 12-e, de azért még december 6-áig meghosszabbítjuk ezt, az, eh, ezt a határidőn, de ezt majd, hogy meg lehet-e hosszabbítani, azt majd ma a koordinátorok fogják megbeszélni, de valószínűleg még december 6-áig ki tudjuk, nyújt, ki, ki tudjuk tolni. Aztán január 23-án, 24-én szavazunk a jelentésről, a plenáris ülésre pedig februárban kerül a jelentés. Akkor ezt a napirendi pontot le is tudjuk most zárni, és tovább lépünk a következőhöz. Baldassari úr jelentéséről van szó, amely a 2014-2020 közötti időszakra szóló vámügyi cselekvési programról szól. Tessék, Baldassari úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. A ez év május 16-ai döntésből következően, mely azt kéri, hogy ezt a két programot külön kezeljük a pénzügyi és vámügyi jelentést. Az IMCO és az ECON módos bizottság kérése volt ez. A bizottság is módosította az állam álláspontját, és augusztus 29-én saját módosított javaslatot nyújtott be a fiskális és a VÁM 2020-as programokat illetően mindkét szakbizottság aggodalmát fejezte ki a két program egyesítését illetően, amely kétséget vet a különféle az ilyen lépés hat, sikerességét illetően sokkal általánosabb pénzügyi keretre van szükség. A költségvetési keret a VÁM 2020-as program 548 millió eurót ölel föl 2020-ig. Én nagyon örülök, hogy a két témát külön vesszük, külön rendeletbe foglaljuk, ahogy a javaslatot is, amelyet a bizottság elfogadott. De néhány változtatásra lenne szükség a szövegben és a jogi átláthatóság érdekében azt gondolom, hogy általános és különleges célkitűzésekre van szükség, a hatos cikkről beszélek most, amelyet a rendeletbe be kell illeszteni. Említettem a pénzügyi aspektusait, amelynek az eredményére még mindig várunk a több éves pénzügyi keret megvitatását követően, de a komputerrendszerek kiépítését illetően 80 százalékos költségvetést garantáltak a 2013-as vámprogramban. Azt is el kell érnünk, hogy a program nem csak közös műveletekkel és számítógép fejlesztéssel, valamint személyzeti fejlesztéssel foglalkozik, hanem technikai fejlesztéssel is. És el kell érnünk azt, hogy a konkrét programokat és a szempontokat is megemlítik az éves munkaprogramban, és ennek megfelelően igazítják ki a költségvetést is. Ami a meghatalmazáson alapuló jogi aktus, aktusokat illeti, és az Európai Unió működéséről szóló 290-es cikket, eh, eh, meg kell védenünk a parlament előjogait, és eh, lehetőségünk lesz arra, hogy a hatalom átruházását megvétózzuk. Ott van a, az átláthatóság kérdése. Ennek tekintetében azt kell elérnünk, hogy a program nem csak a közös tevékenységeket fedje le, valamint a vám túlkapások kérdését is. El kell érnünk, hogy az unióra nem vonatkozó komp, komponenseket is megállítsák. Az dokumentumom függeléke ezt részletesen tárgyalja elnök asszony. Erre most nem térnék ki, de érdeklődéssel hallom, hogy a hallgatnám meg a kollégák véleményét, javaslatait a jelentésemmel kapcsolatban. Módosítások benyújtásának határideje november 12-e lesz, és egészen addig nagyon nagy örömmel hallom a kollégák véleményét. Köszönöm szépen. Koferáti úr, de megkérném, hogy Schmidt úr, Schmidt urat ö, ö, adja meg a lehetőséget, hogy ön előtt szóljon, mert el kell mennie. Köszönöm. uh, uh thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egy másik szakbizottságban kell lenni, 10 percen belül elnézést kérek, hogy ezt kértem. Igen, amikor kisebb frakció, akkor ez a mi problémánk, önök valószínűleg ezt egyáltalán nem veszik észre. Ez egy üdvözlendő javaslat, és köszönjük az előadónak a bevezető megjegyzését Nyilvánvalóan nagyon fontos ez a 27 tagállam számára és mások számára is, hogy ezt valóban végrehajtsák, hiszen nem sokára remélhetőleg 28 tagállam lesz. Mint már korábban is beszéltünk róla, nagyon fontos, hogy legyen egy új információtechnológiai rendszer és vámrendszer, és új kompetenciái lesznének az hatáskörei az uniónak. Ez egy harmonizáltabb rendszereket hozhat létre, de a költségek problémát okozhatnak, ahogy ezt már korábban is mondtuk. A tagállamok valószínűleg akik az európai új információs rendszernek a felelősei lesznek, nem tudják tulajdonképpen hiszen nem az európai hozzáadott értéket, neki, nem neki kellene finanszírozni az európai hozzáadott értéket. Tehát a bizottság hogy gondolja, hogy hogyan tudják a tagállamok ezeket, ezt prioritizálni? A bizottság szerint néhány vagy az összes tagállamot érinti ez Hát itt idézem őket. Mit jelent az, hogy néhány vagy az összes? Nem kötelezővé kellene ezt mindenki számára tenni? Az egységes piac meg a vám rendszerre is hatással volt, és ennek vannak előnyei is meg hátrányai is, és e, a Krim bizottság e, megállapítása szerint ez a szervezet bűnözés növekedéséhez vezetett. És évente e, több milliárd euró elvész ennek eredményeként. Épp ezért az Európa egészére vonatkozó csal, csalás ellenes rendszer fontos lenne ennek az elleni eh, harcban. És mind Olaf, mind a vám eh, együttműködési rendszerek eh, mindezen együttműködnek. Épp ezért ezeket a kérdéseket, legfontosabb kérdéseké kellene tenni, és a következő években ki kell alakítani ezeket a rendszereket, és én várom az együttműködést az árnyék jelentéstevő. A jelentéstevő. Köszönöm szépen, és köszönöm Koferáti úrnak, hogy átadta a szólási lehetőséget Schmidt úrnak, úgyhogy most meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Baldassari úr mondta, hogy a bizottsággal nagyon jó eredményeket értünk el. Már kezdetek fogva mi meggyőződéssel állítottunk bizonyos kérdéseket, de az elején ők ezeket még visszautasították. A programot két részre osztottuk, mert maguk a programok összekapcsolódtak, de különböző volt a, a, különböző alkotó részük és a dinamikájuk, és ezért ez egy fontos előrelépés. Baldassari úr jogosan vett bele nagyobb specifikációkat a szövegbe. Vannak más kérdések, amire szeretném felhívni a figyelmet, például a csalás elleni harc eszközei, amelyek erre a jelentésre nagy hatással lehetnek. Vannak más kérdések is a szövegben, amelyet fokozatosan alakítanak. Nagyon fontos az információ technológia profiljának a kihangsúlyozása. A nyelvezet, amit használunk, segítenie kell, hogy hatásosá tegye a vám tevékenységeket. Épp ezért hangsúlyozni kellene az érdekelt feleknek a hozzájárulását. Bádász Szari úr is szól erről a jelentésében. Az érdekelt feleket jobban be kell vonni, hiszen segíthetnének az ösztönzők kialakításában és a prioritások meghatározásában. Hiszen ez saját, érdek, saját érdekünkben is áll, hogy az érdekelt feleknek a tapasztalatát felhasználjuk a vám szakpolitikának a javítására. Azt hiszem, hogy megfelelően láttuk hogy a programnak a program és a a az belső piaccal kapcsolatos közvetlen vagy közvetlen, közvetett módon kapcsolatos tevékenységek összekapcsolódnak. Azt hiszem mindannyian gondolkodtunk ezekről, tehát például arról, hogy a Fiskus program a a piacfelügyeleti hatóságok közötti e, együttműködést is elősegíteni. Akkor nagyobb átláthatóság lenne, többet tudnánk a, a gazdasági áramlásokról, tehát hogy hova e, mozognak az áruk és az emberek hiszen az emberek nem csak létrehozzák ezeket a termékeket, hanem ezeket mozgatják is. Ez pedig elősegíteni a versenyképességet, a különböző területeknek a versenyképességét, és lehetővé tenni, hogy az eddig tett előrehaladást minél jobban kihasználjuk. Ne felejtsük el, hogy milyen előrelépés sikerült már, de amikor a különböző kérdéseket megvizsgáljuk, akkor a különböző lehetőségeket is figyelembe kell venni, azért, hogy eh, hatékonyabban a képzésre és az egész piacnak a megerősítésére koncentrálhassunk. Szerintem ezt időben meg tudjuk tenni, úgyhogy nyugodtan eh, megvizsgáljuk, megbeszéljük ezeket a kérdéseket és Baldassari is tulajdonképpen így közelítette meg ezt a témát. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, akkor most a zöldek álláspontját ismertetném. Én is teljes mértékben támogatom Baldessari úr megközelítését, jól összefoglalta, amit kellett. Azon kívül örülök, hogy a bizottság, és én is örülök, hogy a bizottság elfogadta a javaslatunkat. Szeretném hangsúlyozni, hogy jelenleg folyik a Vámunióról, Vámunióról szóló jogszabályok felülvizsgálata, és ezzel kapcsolatban nagyon fontos a finanszírozás kérdése, hiszen nagyon nagy szükség van a belső piac kifejlesztése érdekében a vámunióra, tehát, ahogy már Schmidt úr is mondta, azt a kérdést kell feltennünk, hogy a tagállamokat hogy tudjuk ösztönözni, hogy a saját, saját részükről hozzájáruljanak ehhez a folyamathoz. Nagyon fontos tehát ennek a megtekintése, és annak a kérdésnek a feltétele is, feltétele is, hogy hogy lehet elérni azt, hogy esetleg kötelezővé tennék a hozzájárulást. A bizottsággal jó együttműködést kell folytatni. Jelenleg a Vámunióról szóló kérdésekkel foglalkozom különösen sokat, és támogatom ezt a javaslatot. Bilán úrnak adom meg most a szót az ECR nevében. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a módosítók előkészítését. A jelentése Legrip asszony jelentéséhez kapcsolódik, amit két héttel ezelőtt tárgyaltunk. Ez nagyon fontos téma az elkövetkező évek szempontjából is. És úgy látom, hogy a legfontosabb kérdéseket belevették a 2013-as vámprogramba, amely sikeres volt, és remélem, hogy a következő is ilyen sikeres lesz egyet értek, hogy a pénzügyi kerettel kapcsolatos módosító, a 42-es, rogalmas kezelést kell, hogy kapjon, hiszen mind a Le Grip jelentésben és ebben is azt javasoltuk, hogy legyen a pénzügyi forrásokat illetően mozgástér. Ez szerintem a legfontosabb megjegyzés, és szeretném még egyszer megköszönni a jelentéstevőnek. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor most a bizottságnak adom meg a szót, Eszkáló úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni Badazare és Koferet uraknak a véleményét, és elmondanám, hogy a bizottság benyújtott egy javaslatot, amely a jelenlegi program folyta, folytatása, félidei változtatásokkal, amelyek hatékonynak bizonyultak. Mivel a program folytatja azt, amit eddig tettünk, Szeretnénk néhány fenntartást jelentes, bejelenteni a egyes javaslatokról és megjegyzésekről. Négy kategóriára csoportosítanám ezeket. Az egyik a berendezések finanszírozása. Az félidei értékelésnél soha nem javaslat, javasoltak új programot berendezés finanszírozására. A hatástanulmányban van, tanulmányoztunk olyan helyzeteket, amelyben programban együtt berendezéseket finanszíroztak, amely jelentős költségvetés növekedéshez vezetett. Az előadó javaslata nem igazán egyértelmű. Milyen berendezést kéne finanszírozni? A berendezések lehetnek távcsövek, vagy röntgenszkenerek, néhány száz eurótól több millió euróig terjedhet az áruk. A program költségvetésével nem ilyen jellegű berendezéseket kell finanszírozni, ezért nagyon nehéz lenne tartalékokat találni, vagy olyan lehetőségeket, amivel berendezéseket finanszírozhatunk a jelenlegi költségvetésen belül. Fontos dolog ez. Értjük, hogy a bizottság segítségére van szükség, de a költségvetésből nem lehet semmiféle berendezést finanszírozni. A második fenntartási csoport, fenntartási csoport kapcsolatban a figyelmüket felhívnám arra a tényre, hogy a program, operatív program leginkább megvalósításról szól, pénzügyi rendszerek és emberi tevékenységek, képzések megvalósításáról szól, szemináriumokról, munk- workshopokról. Nem politikát akarunk ezzel megváltoztatni, nem nincs szükség további tevékenységekre, akkor, hogyha a rendeletet megszavazzák, ennek a megvalósítása is pont elég lesz. A következő fenntartási csoportunk a különböző költségvetési plafonra vonatkozó cikkekre vonatkozik. Felhívnám a figyelmüket arra a tényre, hogy a félidei értékelés a program rugalmasságát húzza alá, amely az egyik legfontosabb e, e, értéke. Hogyha plafonokat határozunk meg a különféle gazdasági helyzetekben, és nem igazán tudjuk, hogy mi történik majd 2020-ban, nagyon fontos lenne számunkra azt, hogy megtartsuk a program flexibilitását, rugalmasságát, figyelemmel a jövőbeni igényekre. Ez egy kisebb, kevésbé fontos dolog, hogy a 0,25%-os költségvetési plafon amely program vezetési, kezelési költségére vonatkozik, az nagyon kevéske. Végül van némi fenntartásunk a mutatókra vonatkozó javaslatokról. Nem igazán egyértelmű, hogy mi a célja ezeknek a mutatóknak, és némi világosságra lenne szükségünk, mielőtt ezekkel dolgozni tudunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönöm. Még egy kérésem lenne, hogy Schmidt úr kérdésére is válaszoljon, tehát hogy tudjuk elérni azt, hogy a tagállamok aktívabban hozzájáruljanak a programok finanszírozásához? Nézést, nem, nem válaszoltam, mert elment, de talán valaki átadja neki az üzenetet. Számos kérdést kaptam tőle. Először is az, hogy uh, hogyan prioritizálják a rendszert. Rámutatnék arra a tényre, hogy most egy több éves stratégiai programot hozunk létre, amely az Európai Információs Rendszerek megvalósításra vonatkozik. ezt letárgyaljuk a tagállamokkal, és egyetértésre jutunk, és ez lesz az út, ez lesz a megvalósítási terve minden létező európai információs rendszernek, amelyet jelenleg 2013-ig finanszíroznak, valamint az újaknak, amelyet a jövőbeni UCC fog finanszírozni. Ez egy globális erőfeszítés a bizottság részéről, a tagállami részről kiemelték, és mindenki megtudja majd, hogy mi a tennivalója, és mindenkinek majd ezt szerint kell alakítani a költségvetését. A bizottság részéről a költségvetés csak a VÁM 2020-as programból ered, a nemzeti oldalról pedig saját hatáskörben állapítják meg. A második kérdés arra vonatkozott, hogy miért vonatkoznak egyes rendszerek egyes tagállamokra, ami azt illeti, több szükséget is megállapítottunk, több igényt is, hogyha néhány tagállami energiát össze, összerakunk, akkor az egész közösségnek kedvezhet. Például néhány tagállamnak lehet, közös igényei lehetnek egy, külön, például egy behozatali ellenőrző rendszerre, és ahogy ma mindent 27-szer intézünk el, lehet, hogy hasznos lenne, hogy az ilyen igényeket, jó, és a jó szándékú tagállamokat, 27, 28, 29 tagállamot összecsoportosítjuk, adunk nekik valami költségvetési támogatást, és ők elvégzik a munkát, amelyből aztán az egész közösség hasznot húzhat majd. Ez az elképzése, elképzelés a szakítói csoportnak, és hogyha az egyes elemeket nem végezünk, végzünk el mindenki számára az elején, csak, hanem csak néhány tagállam eh, számára, akkor azt a többiek majd felhasználhatják. Ami a csalás elleni intézkedésekre vonatkozó megjegyzéseket, illet és az OLAF munkáját. Tájékoztatnám önöket, hogy nagyon szorosan együttműködünk az OLAF-fal. Az OLAF eh, felhasználja azt a CCN network amelyet a 2030-as eh, programra határoztunk meg. Nagyon szoros a kapcsolatunk velük, és felhasználjuk, illetve ők felhasználják európai struktúrát, amelyel az egyes tagállamokat elérjük, és ezt is a VÁM 2030-as program finanszírozta. Ennyit akartam most elmondani, el, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez tényleg tovább hozzáadott értéket képviselt a vitában is. Most Baldaszári úrnak adom meg ismét a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni mindenkinek a megjegyzéseit. Schmidt, Kooperatív Ilan kollégáknak. Azt hiszem, a felvázolt témák, a pénzügyi vonzatok és a szüksége a biztonságnak és a csalás elleni harcnak az információ, technológia szerepe mind a legfontosabb kérdések ebben a programban. Azt kell megvizsgálnunk, hogy a hamisítás, a kalózkodás, Eh, az élelmiszerbiztonságnak a hiánya, eh, mindezek a szabálytalanságok milyen eh, kor, kárt okoznak az Európai Uniónak. Mindez a határokon átnyúlóan történik. Tehát fontos ezekkel a biztonsági kérdésekkel foglalkozni. Épp ezért szeretnénk egy működő, simán működő rendszert létrehozni, azért, hogy megvédhessük a határainkat és a vám eljárásokat. Azért, hogy az információs technológia információ akadály nélkül áramolhasson. A pénzügyi szempontokat illetően bizonyos százalékokat jeleztünk, amelyek a minimális százalékok, amelyeket mindegyik ágazatnak kellene rendelni lehet persze bizonyos mozgásteret biztosítani, erről beszélhetünk a bizottsággal, és remélhetőleg konszenzusra tudunk jutni. Minden esetre szerettünk volna egy alapösszeget megállapítani, azért, hogy ne legyen túl ködös megközelítése a különböző témáknak. november 12 a módosítók benyújtásának a határa. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulást. Én is köszönöm szépen a vitát. Ezzel akkor le is zárjuk ezt a tárgyalást, de nagyon kérem, hogy mindenki itt legyen délután három óra akkor a teremben, mert Tajani biztos úrral tartunk majd eszmecserét, és jó lenne, hogyha minél többen részt vennének ebben. Tehát ma délután háromkor találkozunk.